Kedves kollégák, kezdjük meg az ülést, és szeretnék mindenkit üdvözölni, aki itt van körünkben. Arra szeretem önöket emlékezetni, hogy interneten keresztül is nyomon lehet követni ezt a mai ülést. Szeretném önöket arról is tájékoztatni, hogy elnök helyettesünk Stavrakakis úr 10 percet kért, hogy elmondhassa az integrált tengeri politikáról szóló jelentését, az igazi vita holnap lesz majd erről a jelentésről, és szeretném önöket arról is tájékoztatni, hogy a termünkben itt vannak a görög Kis-szigetekről 28 látogató van, a Kis-szigetek polgármestereinek hálózata van itt, és ebben a kontextusban szeretne Stavrakakis úr is szót kérni. Ez egy kis módosításnak tekinthető a naporendünkhöz képest. Ha egyetértenek ezzel a módosítással, akkor mindjárt bele is kezdünk a munkába, és ezt a napirend tervezetet elfogadottnak tekintem is, mint mindig. 18 nyelven van tolmácsolás, mint ezt tudják. Nos, az első napi rendi pont már kipipálható, a második, az elnök közleményei nagyon röviden szeretné mindannyiunk nevében üdvözölni a görög polgármestereket, akik a kis görög székeket képviselik. Szeretném önöket arról is tájékoztatni, hogy itt van egy másik delegáció, illetve egy delegáció Mannheimba, Heidelbergbe és Ludwigshafenbe készül Németországban június 22 és 25 között, tehát holnap, gyakorlatilag holnap. Ez része lesz az éves programunknak, a bűró jóvá hagyta, Nyolc kolléga lesz, hárman németek, akik részt vesznek ebben a delegációban, és a látogatás célja, mint általában, az, hogy megnézzük, alaposan megvizsgáljuk azt, hogy a struktúrás alapok milyen módon működtetnek programokat ezen a szinten. Jan Albrecht, ennek a delegációnak a vezetője, a harmadik napi rendi pont, mint tudják, ma és holnap lesz az informális toledói miniszteri ülés. Karim Deli asszony képviseli a parlament álláspontját. Holnap a miniszteri tanács a városfejlesztésről szól, Három, hárman képviselik, Okonyi asszony, Obrich úr, és jó magam képviseljük a parlamentet a holnapi ülésen. A negyedik napi rendi pont Stavrakakis úr üdvözlése, és neki átadnám a szót mindjárt. Nagyon szépen köszönöm. Én is szeretném üdvözölni itt az Európai Parlamentben, Brüsszelben a kis görög szigetek településeinek polgármestereit és delegáció tagjait. Örülök annak, hogy bemutathatom önöknek az integrált tengeri politikáról szóló jelentésemet. Itt a közös jövőbeli perspektívákról van szó ebben az összefüggésben. Kedves kollégák, a tengeri környezetünk alapfeltétele Európa fejlődésének. Ez természetesen érinti a halászatot, de a halászattal összefüggő iparágakat, a közlekedést, a turizmust, az energiát, ezek a területek állandóan fejlődnek, alakulnak, éppen ezért szorosabban együtt is kell működni a helyi közösségekkel. A tengeri környezet esetében az a kérdés merül fel, hogy a fejlődés kiegyenlítette kiváltképpen ami a jövő és a fenntarthatóság szempontjait illeti. A tengeri politika kihívásokkal néz szembe. Ezek a kihívások élik, érinthetik a tengerparti partvidéken, az életminőséget. Azt a kérdés is meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet megvalósítani az EU 2020-as stratégiáját ezeken a területeken, Fontos kiemelni azt a kihívást, amely elé az Európai Bizottságot állították. Itt arról van szó, hogy meg kell valósítani a módosított politikákat, kiváltképpen a tengeri politika területén. Itt abból indulunk ki, hogy minden téma, amely a tengerrel kapcsolatos, egymással összefonódik, minden tengeri politikának összefüggésben kell állni egymással, koherensen és fenntartható módon kell ezeket folytatnunk, ha meg akarunk felelni a kihívásoknak. Ez a megközelítés magán hordozza a szubszidaritás elvének ismérveit is. Ez egy új keret, amely segítségével megvalósítható a politika, minden résztvevő közösségi szinten és regionális és nemzeti és helyi szinten részt fog venni a célkütőzések meghatározásában és azok megvalósításában. Annak érdekében, hogy megvalósítsuk a kiegyenlítettséget, ezek horizontális intézkedések, a tengeri környezet védelme értendő ide, de a közlekedési infrastruktúra tervezése is nagyon fontos. Ebben az összefüggésben ez az új megközelítés jellemzi most a tengeri politikát. Ma beszélünk persze arról is, hogy a célokat el lehet-e érni. Kétség sem férhet ahhoz, hogy itt is egy újfajta kormányzási kultúrát kell kidolgozni, együttműködést kell létrehozni a regionális, nemzeti és európai aktőrök között, szereplők között, a legfontosabb elvek a regionális programokban szintén figyelembe veendők. Ez például érinti a franciaországi Bretagne, amely példaérdekű programot valósított meg. Úgy gondolom, hogy az integrált tengeri politika a jövő kihívásainak meg tud felelni, nagyon fontos persze a, a regionális politikának középpontba állítása. A következő pontokat szeretném kiemelni. Először is a területi összetartozás, kohézió a Lisszaboni szerződés értelmében mindenképpen meg kell valósuljon az integrált tengeri, tengeri politikában kiváltképpen a partvédéki közlekedést illetően, és fontos itt megemlíteni a közlekedés decentralizált szervezése, nagyon fontos a távol eső területek megfelelő bevonása, megfelelő pénzügyi eszközök, és rendelkezésekkel álljanak, és meg kell őrizni az egyensúlyt annak érdekében, hogy ezek a régiók, amelyek a tengerben vagy a tenger mentén találhatóak, ne legyenek elszigeteltek, és hogy így lehessen ezen területek kiegyenlített, fejlődését lehet garantálni, és versenyképességüket is javítani lehet. Egy kohéziós intézkedésnek természetesen figyelembe kell venni a területi kohéziót is. A második fontos pont. Nagyon fontos az eszmecsere, véleménycsere, tapasztalatcsere, a leginkább bevált gyakorlatok kölcsönös megismerése, Fontos az is, hogy a helyi stratégiákat, az úgynevezett place-based local development strategies, tehát ilyen helyi szintű fejlesztési eszközöket kidolgozzanak. A negyedik pont. Egy új szolgálatot kell felállítani az Európai Bizottságon belül az intézkedések horizontális megvalósítása és a beruházások érdekében, figyelembe véve az érintett területek szükségleteit, illetve a régiók jellemzőit is. Ezen kívül pedig meg kell néznünk azt is, hogy milyen veszélyeknek vannak kitéve ezek a régiók. Éppen ezért garantálni kell a tengeri biztonságot, a tengeri közlekedés biztonságát is garantálnunk kell ebben a programban. Előre is örülök a élénk vitának, amelyet holnap fogunk lefolytatni, kedves kollégák. Köszönöm. Ezt a napi rendi pontot holnap folytatjuk, holnap lesz tehát a vita. Nagyon szépen köszönöm, George. Most pedig rátérünk a hármas napi rendi pontra, a kohéziós politika egyszerűsítése. Most kezdődik ez a workshopunk. Talán emlékeznek, kedves kollégák, arra, hogy márciusban idén arról döntöttünk, hogy ezt a rendezvényt megszervezzük a jövőbeni döntések előkészítéseként kívánjuk ezt a mai eseményt megszervezni a jövőbeli regionális politikai keretek meghatározása a cél. Úgy is dönt, azért is döntöttünk hogy ezt a vitát lefolytatjuk, mert nemrégiben az egyszerűsítési folyamat több részével megismerkedhetünk a bizottságnak köszönhetően a válság tekintetében. Nagyon fontos, hogy megtudjuk azt, hogy amit eddig tettünk, vagy nem régiben tettünk az egyszerűsítés során, hogy ebből mennyit kellene megőrizni, mennyit kellene kiemelni, mi az, amit esetleg inkább el kellene felejtenünk az első tapasztalatokat követően, ha úgy tetszik, éppen az egyszerűsítési folyamat közepén járunk valahol, és éppen ezért nagyon fontos, hogy most megvizsgáljuk, hogy mit értünk el eddig. Az egyszerűsítés esetében a legnagyobb kihívás egyszerűen abból adódik, hogy ez a politika nagyon is összetett, nagyon is bonyolult, és ennek a menedzsment rendszere is nagyon összetett és bonyolult, és éppen ezért nagyon nehéz egyszerűsíteni. De ne feledjük, hogy ez a politika gyakorlatilag mindig is rendelkezett egy olyan állandó ambícióval, amely az egyszerűsítésre, a modernizációra irányult. Újfajta kihívások, gombamód szaporodtak, éppen ezért kellett egyszerűsíteni a folyamatot. Gondoljunk a bővítésre, a bővítés kapcsán is egyre bonyolultabb lett ez a folyamat azt gondolom, hogy nem mindig van megfelelő kapacitásunk ezen folyamatok megfelelő kezelésére. Nagyon fontos a hatékonyság kérdése, amely szintén arra ösztönöz bennünket, hogy igyekezzünk legjobban, lehetőségenkhez képest legjobban modernizálni, egyszerűsíteni. Nagyon fontos, hogy megemlítsük, hogy különböző érveket soroltak fel, amelyek támogatják azt, hogy szükség van az egyszerűsítésre, sokkal hatékonyabb és közeli felhasználó barát politikákat kell megvalósítanunk. Ha megnézem az egyszerűsítési feladatokat, arról van szó, hogy hogyan lehet megfelelő egyensúlyt teremteni sok terület között, ami a programok végrehajtását, ellenőrzését, értékelését illeti. Meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt. Aztán meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt a különböző érintettek között. A megosztott vagy közös menedzsmentrendszerek ről van szó, itt az európai intézmények szerepére gondolok, nem csak az Európai Bizottságra, az Európai Parlament és a Tanácsa, hanem a többi intézményre is, amelyek együttműködnek. Vannak más szintek a nemzeti, regionális intézmények is fontos szerepet játszanak. Hadd mondjam el harmadsorban, hogy amitől még inkább szükségesé válik az egyszerűsítés, és amitől még nehezebbé válik, az, az a következő tény. Azt gondolom, hogy a mi ambíciónk, én úgy értem, hogy az Európai Bizottság regionális főigazgatósága és az Európai Parlament remélem, hogy felismeri az úgynevezett shared management többletértékét, hozzáadott értékét. Tehát ez a egyszerűen arról van szó, hogy a megosztott, vagy a közös menedzsment. Mi hiszünk, hiszünk a közös menedzsment, vagy a, az együttes, vagy a társ menedzsmentben. Ami fontos ebben az egyszerűsítési folyamatban az is, hogy nem szabad kockáztatni az európai költségvetést, amely az adófizetők pénzéből adódik össze. Nagyon fontos, Azért is, mert nem akarjuk, meg akarjuk erősíteni az innovatív megközelítést, ami a pénzügyi tervezést illeti. Aztán, ami a támogatható projektek tipológiáját illeti. Ugye ettől is nagyon nehezen működik ez a rendszer, a programozás és a megvalósítás, mert nagyon ö, szertágazó projektek vannak. Az egyszerűsítés nagyon is szükséges ma, mert úgy gondoljuk, hogy jobban figyelembe kell venni azt a e, diverzifikációt, amely jellemzi a városokat, régiókat. Tehát sokkal nagyobb rugalmasságra van szükségünk, amely segítségével minden szinten tudjuk menedzselni ezt a politikát. Ez egy újabb kihívást jelent a politikánk számára. A mai workshopra több szakértőt hívtunk meg, pontosabban két személyiséget, két ö, kiváló szakértőt, Professor John Butler, Strathclyde Glasgowi Egyetem professzora, és Roland Blomeyer, aki és sajnos ez titkárságom hibája, hogy nem tudom, hogy Holland Blomeyer úr hová is való, és honnan érkezett. Nagyon szépen köszönöm. Nem sokat mond ez a dokumentum. Roland, ha megengedett, azt fogom mondani, hogy itt vagy köztünk, és majd elmondod, hogy milyen szakértő vagy, bemutatkozol, kérlek szépen. Tudom, hogy mennyire fontos szerepet játszottál a mi politikáink kidolgozása során. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Három kolléga érkezett a nemzeti hatóságok részéről, ők is szót kapnak majd. Graham D. Watson, a skót kormány képviselője, ő a pénzügyi csapat tanúsítványozási csapatának a vezetője, a sotás alapokkal foglalkozik, Marek Kalupa úr, aki a Lengyelországi Regionális Fejlesztési Minisztérium EU forrás koordinációs hivatalának az igazgatója, és a cseh köztársaságból is van egy neves kolléga. Ha megengedik, megadom a szót John Butler professzor úrnak. Sajnálatos módon az a kolléga, aki a PowerPoint előadást igazgatja, Sajnos őt nem látja, tehát mondania kell mindig, hogy következő diát kéri, mert kicsit ilyen távirányításos módszerrel működik ez a rendszer. John Téd a szó. Thank you very much, Chair. Uh, thank you very... Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy meghívtak ide erre a nagyon érdekes workshopra, mely ez egyszerűsítés kérdésével foglalkozik. Én a Strathclyde Egyetem, Glasgowi Egyetem Európai Szakpolitikák eh, tanszékének munkatársa vagyok, és az európai szakpolitikákkal foglalkozom. A rendelkezésemre álló rövid időben egy sor kérdéssel szeretnék foglalkozni, amelyekkel a prezentációmat kiegészítő anyagban találkozhatnak részletesen, és ezt ki szeretném hangsúlyozni. Először is szólni szeretnék a jelenlegi egyszerűsítési erőfeszítésekről, és ezeket kontextualizálni szeretném, kitekintek az egyszerűsítés általánosabb vitájára, és külön szólni szeretnék azon kezdeményezésekről, amelyeket az elmúlt években vezettek be. Másodszorban értékelni szeretném ezeket a legújabb egyszerűsítési intézkedéseket, feltéve a kérdést, hogy mennyire hasznos és mennyire értékesek voltak ezek a nem régében bevezetett intézkedések. Különböző információs forrásokat használok itt majd. Végezetül pedig kitekintek a jövőbe. Hiszen a kohéziós politika 2013 utáni jövőjéről már most zajlik a vita. Erről is szeretnék szólni, hiszen ez a vita részint az egyszerűsítés, a szimplifikáció kérdését is érinti, különösen a menedzsment és az ellenőrzés, az igazgatás és az ellenőrzés területén. Kérem a következő fóliát, lássuk tehát közelebbről a kérdéseket. Kontextualizáljuk, helyezzük el szövegkörnyezetükbe az egyszerűsítési intézkedéseket. A kohéziós politikák egyszerűsítését mindig egy szélesebb körű megközelítésben kell értékelni, amely kezdeményezéseket a bizottság sok területén alkalmazott azért, hogy az adminisztrációt az elmúlt évtizedben javítsa. Létezik például a Rolling Program of Simplification, amelynek során ez az egyszerűsítés átfogó programja, ahol um, a különböző jogszabály előkészítéseket egyeztetik, um, erőfeszítéseket tett a bizottság annak érdekében, hogy az administratív költségeket csökkentse, a bürokráciát és bürokrácia költségeit csökkentse, További célkitűzés, hogy a nagyobb szakpolitikai javaslatok kihatását ellenőrizzék, feltéve a kérdést, ezek a javaslatok biztosítják a legjobb lehetőséget arra, hogy a célt elérjék, és egy további kezdeményezésről is beszámolhatunk, például, hogy a tagállamokkal, illetve más intézményekkel is együttműködnek a jobb szabályozás elérése érdekében. A kohéziós politika, és hogy emlékeztessek mindenkit erre, a kohéziós politikában a 90-es évek végén az Agenda 2000-et fogadták el, mely milyen cél tűzött ki maga elé? Nos, nem más, mint hogy egyszerűsítsék az igazgatást, decentralizálják a végrehajtást, és rugalmasabbá tegyék a kohéziós politika felhasználását. Nincs új hát a nap alatt legalábbis ez a kérdés nem új. Hogyha visszatekintünk az Agenda 2000-re, akkor megállapíthatjuk, hogy vannak lépések, amelyek egyszerűsítették ugyan az eljárást, ám a végrehajtás inkább bonyolultabb lett semmint, hogy egyszerűbb lett volna, és még szigorúbb elvárások fogalmazottak meg a pénzügyi ellenőrzés, az audit és az értékelés tekintetében. Nos, azért, mert a kohéziós politikában egy sor további intézkedést foganatosítanak azért, hogy ez megfelelő időben való elköltést, az elszámoltathatóságot biztosítsák, és jobban közvetítsék az emberek számára, hogy miben is állnak ezek a politikai intézkedések. A jelenleg zajló vita ezeket a kérdéseket is szemügyre veszi jelesül, hogy hogyan lehet hogy mennyiben mond ellent az egyszerűsítés célkitűzése más szakpolitika által elérendő céloknak. Hogyha visszatekintünk az előző programidőszakra, azt láthatjuk, hogy a végrehajtással szerzett 2000-2006-os időszakban szerzett korai tapasztalatok oda vezettek, hogy a tagállamok arra sürgették, buzdították a bizottságot, hogy egyszerűsítse a végrehajtási folyamatokat, hiszen újton új adminisztratív kihívásokkal néztek szemben a tagállamok, néztek szembe legalábbis, és ezért a bizottság 2003-ban az egyszerűsítés, az átláthatóság, a koordináció és a rugalmas menedzsment irányában tett lépéseket programáttekintés területén, az audit, a beszámolás és a pénzügyi menedzsment területén történtek egyszerűsítések. Mi tagadás? Rész eredményeket sikerült elérni, de meglehetősen visszás visszhangot váltottak ki ezek a bizottsági intézkedések a tagállamok sorában részint az időzítés miatt, hiszen 2003-ban már több éve az új programidőszakban voltak, az érintettek, tehát az administratív elvárások megváltoztatása inkább nagyobb problémákat jelentett sem, mint hogy pozitív eredményekkel járt volna. Ezen felül korlátozott sikerrel járhatott ez a célkitűzés, és ez egy vezérmotívuma előadásomnak minden egyszerűsítési intézkedés más-más relevanciával bír a más-más tagállamok között, hiszen az intézményi administratív gyakorlatban nagyon nagy az eltérés az egyes tagállamok között. 2006-ban járunk, a kohéziós politikai reform Ott írják, itt a 2001-2002-2006-os időszak tapasztalatait levonták, a egyszerű pénzügyi táblázatok, rugalmasabb megközelítés az értékelés területén, ezek a fő elemei ennek az új programnak, illetve az úgynevezett contract confidence approach megközelítés, tehát a szerződés által és a szerződés bevetett bizalom vált a megközelítés alapjává. Jelentősen nőtt ugyanakkor legalábbis az új időszak elején a munkateher minden érintett számára. Ezzel pedig, is kérem a következő fóliát, elértük napjainkat, a jelenlegi egyszerűsítési intézkedéseket. Mint a korábbi időszakokban is, a mostani program elindítása után egyszerűsítési csomagot fogadott el a bizottság. Ám ezt leginkább a gazdasági váltság tette szükségesé az Európai Bizottság minden szintéren, az európai fellépés mellett szállt síkra, és az európai újra, gazdaságot újra lendítési tervet is kidolgoztanos a cél az volt, hogy felgyorsítsák a végrehajtást azáltal, hogy nagyobb rugalmasságot és nagyobb egyszerűsítést biztosítanak. Az Európai Bizottság tehát egy sor javaslatot készített elő, amelyet azután jogszabálymódosítások, tehát az általános rendelet és a végrehajtó rendelet eh, módosításai követtek, illetve különböző úgynevezett nem legislatív vagy nem jogszabályszerű intézkedések is követték mindezt. Következő fólia. A kiadott dokumentumomban, dokumentumunkban 30 jogalkotói és nem jogalkotói intézkedés sorolunk föl, és a képernyőn ezek közül a legfőbb egyszerűsítési intézkedéseket tüntettük fel, melyeket ezen jogalkotó és nem jogalkotó intézkedésekkel céloz elő, elérni a bizottság. Például a 2000-2006-os programok lezárásakor nagyobb rugalmasságot kell biztosítani. Azután a reprogramozás, az újraprogramozás eh, elősegítését szolgáló intézkedések eh, a nagyon fontos területeken, amelyek a gazdasági válságból való kilábalást biztosítják, például a megújuló energia, az energiahatékonyság, a KKV-k, a szakértelem eh, kérdései. Ezen felül pedig, és Jeremy és Jessica voltak, volt az a két rész, amely biztosította a legjobb pénz, a pénzügyi támogatások legjobb alkalmazását, ezen felül pedig az előfinanszírozás eh, lehetőségét is biztosítottak a rugalmasabban kezelték az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat, valamint a rászorultság és jogosultsági szabályokat, itt úgynevezett eh, lampszamokat vagy flat réteket, tehát egy összegben kifizethető összegeket irányoztak elő, ezen felül pedig a nagyobb projektek területén információkat is biztosítottak. Ezen felül, és ezt nem szabad elfelejtenünk, a határidők tekintetében is nagyobb rugalmasságról tett tanúbizonságot a bizottság, illetve a kifizetések tekintetében is gyorsabban járt el. Hát ennyi lett volna az első kérdésről adott rövid áttekintésem jelesül, hogy milyen erőfeszítéseket tettek nem csak az elmúlt időszakban, hanem régebben is az egyszerűsítés érdekében. Következő fólia. Előadásom második részében betekintést szeretnék önöknek adni abba, hogy mennyit is érnek ezek az egyszerűsítési intézkedések, vagy legalábbis mit gondolnak a szakértők erről. Nincsen egy átfogó elemzés ezen intézkedések hatékonyságáról. Ilyen módon több forrásra hivatkozva igyekeztem betekintést adni a kérdésben. Egyrészt a stratégiai jelentések, melyeket tavaly évvégén nyújtottak be a tagállamok, ezekben a jelentésekben megkérték a tagállamokat, hogy hogyan használták, hogyan értékelik ezeket az intézkedéseket, és meglehetősen visszás vagy széles palettán mozgóak voltak a válaszok. 16 állam managing hatósága, igazgatási hatósága, egyébként az IQ Networkön található meg ez a információ. Tehát itt a a programmenedzsereket megkérdezték, hogy az egyes intézkedéseknek milyen a relevanciája, és milyen hatékonynak tekintik őket. És a múlt év során válaszolhattok ezekre a kérdésekre. És a workshopon pedig egy online kérdőívet is kiadtunk, elküldtünk a alapok igazgatását végző nemzeti hatóságoknak, az ő munkatársaiknak, hogy jelöljék be, hogy nagyon közepesen vagy seményére sem hasznosak ezek az intézkedések. Következő fóliát. Nos, az IQ.net hálózat nem látszik ez egészen itt a fólián, de a website leolvasható az írásos anyagban. Nos, tehát itt a tagállamok fejlesztési ügynökségeinek, regionális vagy nemzeti fejlesztési ügynökségeit kapcsoljuk össze. Mit mondanak? Hát az IQ vagy az IQ-net tagjai az egyszerűsítésről. Öt intézkedést vizsgáltunk meg, a nem jogalkotó siszerűt, az alapokra vonatkozót, aztán a végrehajtó szabályokat, illetve a általános rendelet eh, módosítására tett javaslatokat. Nos, az üzenet az volt, hogy az egyszerűsítési intézkedések legalábbis részben hatékonyak voltak. Sok fejlesztési ügynökség vagy hatóság üdvözölte ezeket, különösen a felgyorsított kifizetésekre vonatkozó erőfeszítést és az végrehajtás útjába gördülő akadályok csökkentését. Bár egy-két országban azt is látni kell, hogy a kohéziós politika jelentősen hozzájárult a gazdasági válságra adott lépésekhez. Ugyanakkor azt is el kell mondanunk, hogy az egyes intézkedések abszorpciója különböző volt, és ez különbözött az egyes tagállamoktól, függött ez a forrásoktól, a kohéziós politika saját forrásairól, illetve függött azon általánosabb erőfeszítésektől, melyeket a tagállamok a gazdasági válságra adott intézkedésként foganatosítottak. Tehát ilyen módon a tagállami erőfeszítések függvényében ítélhetjük meg ezt a kérdést is. És valóban nem egy fejlesztési ügynökség fejezte ki aggáját a végrehajtási kockázatok okán, hiszen további felelősséget kapnak így, és felvetették, hogy az audit során pedig lehet, hogy kiderül, hogy valamit rosszul csináltak. Végezetül pedig azt is mondták, biz, minden bizony ezen az intézkedéseket jónak szánták, de ugyanakkor gyakran nem egyszerűsítik az eljárásokat. Az elmúlt programidőszak tapasztalatai is megjelennek itt, hiszen az egyes programokban való végrehajtási arány már olyan magas, hogy itt már nem lehetett ezeket az intézkedéseket végrehajtani, hiszen többe került volna az egyszerűsítés végrehajtása, mint egyszerűtlenül folytatni a programigazgatást, és ilyen módon veszélyeztették volna a szakpolitikák hosszú távú céljainak érvényesítését. Persze írásos anyagunkban többet látnak, mint csak ezt a, ezt a diagramot, de mit is látható itt? Itt voltak éppen a, a fejlesztési ügynökségek által adott értékítéletet látják az egyes intézkedésekről. A kék, kékkel vannak feltüntetve azok az intézkedések, melyeket a nemzeti fejlesztési ügynökségek nagyon hasznosnak tartanak, bordóval a közepesen, halványsárgával pedig a halvány módon releváns intézkedéseket láthatják. Mi látható itt tehát? Nos, az, hogy a jogalkotó és nem jogalkotói csomagokat nagyon vagy közepesen fontosnak tartják az egyes tagállami fejlesztési ügynökségek. Összességében ez tehát egy meglehetősen pozitív értékelése az Európai Bizottság egyszerűsítési intézkedéseinek. Következő fóliát kérem. Hogyha betekintenek az írásos dokumentumba, láthatják, hogy minden egyes intézkedésnek más-más relevancia osztályzattal látták el a tagállamok. A legértékesebbeket itt láthatják ezek közül a, a megnövelt rugalmasság, a 2006 os programok lezárása, tekintetében a 2009-es előfinanszírozás további pénzügyi um, előtransainak megnyitása, az egyszerűsített jogosultsági szabályok, illetve az a lehetőség, hogy a tagállamok uh, a szabálytalanságok uh, okán visszavont vagy nem kifizetett pénzeszközöket saját hatáskörükben használják fel. Ezeket a tagállami hatóságok pozitívan értékelték harmadik részére térek rá az előadásomnak, és itt a jelenlegi egyszerűsítési erőfeszítésekről tovább szeretnék lépni, és kitekintek a kohéziós politika jövőjére. Hogyha Barker jelentés vitáját megvitjük, illetve a különböző reflexiós és orientációs anyagokat megvizsgáljuk, melyet a regionális politikáért felelő két biztos készített elő, illetve a szaragozai eh, miniszteri, informális miniszteri tanács eredményeit vizsgáljuk meg, illetve a kohéziós politika reformjára vonatkozó dokumentumokat azt láthatjuk, mindenki ugyanazt mondja, egyszerűbb, hatékonyabb politikára van szükség. És sok kihívás is fennáll, de ugyanakkor mindenki azt hangsúlyozza, hogy a menedzsment és ellenőrzési rendszert egyszerűsíteni kell úgy, hogy ne veszélyeztessük a pénzek elköltésének szabályszerűségét. Hogyha pedig előre akarunk lépni, akkor többfajta vitát látunk. Egyrészt a pénzügyi szabályok három éves áttekintése, a kohéziós politikai magas szintű csoport és további munkacsoportok között különböző irányokban haladnak. Melyek a legfőbb kihívások hát? Nos, a következőek. Egyrészt a, a menedzsment és ellenőrzési rendszerek eh, előtt a következő kihívások állnak. Hogyan lehet tehát őket javítani a jövőben? Az egyik kérdés, hogy külön lehet-e választani az igazgatási és ellenőrzési rendszert, és így egy három szintű rendszerből egy kettő szintű rendszerbe léphetnénk át, ahol a clearing és a kifizetési hatóság volna az egyikben, az auditáló hatóság a másikban, és egy folyamatos görgetéses eljárással vinnék a könyveket és a számvitelt. A másik lehetőség az, hogy a különböző eljárások a differenciálni lehetne, például a jogosultsági eh, vizsgálatokat eh, külön lehetne választani, illetve a track record ellenőrzést is eh, külön lehetne választani többitől. A másik lehetőség az, hogy vajon nem lehetne egy nagyobb hibakockázati százalékkal számolni a kohéziós politika területén, illetve nem lehetne ezt differenciálni szakpolitikai területek alapján. Másik kérdés vagy kihívás, hogy vajon a rászorultsági vagy jogosultsági szabályokat nem lehet lehet-e hangsúlyozni az egész EU-ban és minden szakpolitika között. További kérdés, hogy vajon az N plusz 2-es szabályokat ne, le, ne lehetne módosítani egy N plusz 3-as irányba, amelyek speciális intervenciókat tennének lehetővé, és rugalmasabbá tennék a programokat. Persze, szélesebb kontextusban is látni kell ezeket a kérdéseket. Az egyik kérdés, mely a reformvita homlokterében áll, hogy a governance és a performance szempontjait nem lehetne szélesebb körben megvizsgálni, és nem lehetne újabb monitoring és értékelési szabályokat bevezetni. Hiszen lehet, hogy bizonyos szempontokat racionalizálunk, a végrehajtás és az irányítás szempontjait egyszerűsítjük, de nem biztos, hogy az egész szakpolitikai ágat egyszerűsítjük. Ráadásul néha egy lépést hátra kell tenni, nem csak um, a, a imamalomként szabad uh, az egyszerűsítés szót uh, mormonunk magunk elé, hanem meg kell, fel kell tennünk a kérdést, hogy uh, nem mond-e ellent a finanszírozás szintjének az egyszerűsítés hiszen más fejlesztési intézkedési források um, és intézmények működését vizsgálják a tanulmányok, melyekből az derül ki, hogy ez az európai igazgatási ráfordítás nem több, mint bármilyen más nemzetközi intézménynél. Hiszen roppant komplex eljárásokkal van dolgunk. Végezetül pedig fontos, hogy lássuk, hogy milyen költségekkel járnak az egyes egyszerűsítések, illetve változtatások, és milyen haszonnot hoznak, maga a változtatás költségeket szül, különösen az olyan országokban vagy régiókban, ahol viszonylag kis összegeket hívnak le, a radikális változás vélhetőleg sokkal nagyobb költségbe, összegbe kerülne, mint hogyha a régi eljárást követnék, hiszen előfordulhatna, hogy az átmeneti időszakban egy intézmény két rendszerben igazgatja, legalábbis ez van az elvárás a programokat, és ez roppant költséges lett. No, ennyit akartam mondani, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen. Köszönöm, Bachler úr, ezen nagyon teljes értékelést a kihívásokkal kapcsolatban. Mielőtt Roland Blomayernek megadnám a szót, azt is szeretném elmondani, hogy a spanyol elnökség is képviselteti magát. Vincente Rodriguez eljött, és köszönöm, hogy mindig itt van velünk. Eddig soha nem volt alkalmam, hogy megköszönjem ezt önnek, és nem szokásos dolog ez, hogy az elnökség képviselője minden egyes regülésre eljön. És remélem azt is, hogyha a bizottságnál valaki úgy érzi, hogy az új pénzügyi rendelettel kapcsolatban például bármilyen pontosítást kaphatunk, akkor ezt nagyon szívesen meghallgatjuk. Most pedig Roland Blumejernek adom meg a szót. Thank you very much, uh, Ms. Hübner. Um, Köszönöm, Hübner asszony. Először is gyorsan szeretném bevezetni a témát, mivel ami a személyemet illeti, ezt nem sikerült megtennie. Egy konzultáns csoportnál dolgozok, egy spanyol konvergencia területen Castilla Manchából, ahol az egyik európai szociális alap programnál dolgozok, egy audit területen. Audit programról van szó. Miután Bechler professzor úr bemutatta az általános helyzetet. Most szeretnék nagyon konkrét visszajelzést adni, mind interjúkból, mind az elvégzett, az elmúlt két hétben elvégzett tanulmányok alapján. Következő szlájdot kérném. Nos, szeretném először is elmondani, hogy milyen módszerekkel dolgoztunk, mik voltak a célkitűzéseink, az elemzést ismertetni, és néhány következtetés és ajánlást is elmondani. Következő fóliát kérim. Tehát, hogy hogyan is értékeltük mi ezt a felkérést, hogyan értelmeztük azt, hogy hogyan tudunk hozzájárulni ezen workshophoz. Azt gondoljuk, hogy kritikai szempontból kell felülvizsgálnunk az egyszerűsítési intézkedéseket, és a még egyelőre csak javasolt és vitatott intézkedéseket, amelyről a közelmúltban önök is beszéltek. És talán érdemes lenne rámutatni a spanyol viták alapjára is, és egy felmérésre is visszatalnék, azzal kapcsolatban, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy az irányításon és az ellenőrzésen javítsunk, és a strukturális alapokra vonatkozóan egy ilyen irányító eszköztárról is szeretnénk beszélni. Miért is fontos az egyszerűsítés? Kicsit elgondolkoztunk egy közelmúltban készített tanulmányon, amit a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottság készített, amikor is körülbelül 50 audit hatóságot kértünk meg 25 tagállamból, hogy mondják el, hogy hogyan érzik, hogyan értékelik a jelenlegi irányító és ellenőrző rendszereket. Az itteni táblázat azt mutatja, hogy a válaszadók kétharmada nagyon bizonytalan azzal kapcsolatban, hogy mennyire működik jól ez a rendszer, ugyanis azt gondolják, hogy az esetleges haszonélvezőket elrettenti a pénzügyi felügyelet, a pénzügyi ellenőrzés. És a jelenlegi kohéziós politika egyik fókuszpontja az innováció, és a jövőben is szeretnénk ezt megtartani, és elég sok aggály hangzott el azzal kapcsolatban, hogy az innováció területén a projektvezetők kicsit elriadnak a kohéziós politikától, és inkább nemzeti szinten próbálnak támogatást keresni. És általában az a vélemény, hogy a strukturális alap menedzserek túl sok időt töltenek az ellenőrzéssel, és túl keveset magával a tartalommal. Ez a válaszadók körülbelül 70%-ának volt a véleménye. Következő fóliát kérném. Nos, ami a célkitűzéseket illeti, Bachner professzor úr már ezt bemutatta, úgyhogy erről röviden fogok csak beszélni, az öt elfogadott módosításról és a két még folyamatban lévő módosítással kapcsolatban, ami a rendelkezési keretet illeti, hogy mi is az általános célkitűzés a bizottság megfogalmazásában a finanszírozási áramlatokat kell megkönnyíteni, és hát a jelenlegi gazdasági válságban az egyik fő célkitűzés az az, hogy a kohéziós alapok a lehető leghatékonyabban érjenek el a rászorulókig. És ami magát a motivációt illeti, a módosítások motivációját illeti, az egyik fő cél az az, hogy a strukturális alapok menedzsereire háruló terhen csökkentsünk, adminisztratív terheken csökkentsünk, és csökkenteni kell ezért tehát az előírások, a követelmények területén is bizonyos dolgokat. Következő fóliát kérem. Nézzük meg most, hogy milyen módszerrel dolgoztunk, hogyan válaszoltunk arra a kérdésre, hogy mennyire hatékonyak az eddig elfogadott, egyszerűsítés intézkedések. Hát Egyenként megnéztük az összes módosítót, majd pedig egy felmérést készítettünk a múlt hónap végén és június elején. 37 auditáló hatóság 19 tagállamból válaszolt, és megosztotta a véleményét azzal kapcsolatban, hogy mennyire tartják hatékonynak a javasolt egyszerűtési intézkedéseket. És végül pedig, hát én csak egy területen ismerem a menedzsment az irányítás kérdését, de interjúkat is folytattunk négy spanyol struktúrális alapmenedzsernel, Castilla de León, Aragon, Katalonia és Castilla de la Mancha régióiban akik nem ismerik ezen területeket, azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé egymástól eltérő terület, régiókról van szó. Van egy konvergencia régió és három versenyképességi régió, tehát itt különböző kérdések merültek fel. Következő fólia. Ami az eredményeket illeti, általában végve ezt megerősítette a struktúrális alapok menedzserével folytatott beszélgetésünk is, ami az egyensúlyt illeti az inkább általánosan alkalmazandó és inkább specifikusan alkalmazandó módosítók között és néhány ö, mellékesebb módosítók között. Ö, nos, hogy is kell érteni ezt az általánosabb módosítás fogalmát? Általában inkább a strukturális kérdésekre vonatkoztak, a specifikus módosítók pedig konkrétan egy-egy alapra, például a területi együttműködés vagy a pénzügyi engineering területére vonatkoztak, és úgy gondoltuk, hogy a specifikus alkalmazású módosításoknak kevesebb hatása lehet az adminisztratív terhek csökkentésére, ugyanis hát összehasonlítván kevesebb pénzösszeget érintenek. Például a Jeremy az a teljes kohéziós alapnak kevesebb, mint egy százalékát foglalja magában, ami a területi együttműködést illeti, az azt hiszem, hogy az egész segítségnyújtásnak két és fél százaléka, tehát itt eléggé korlátozott összegekről van szó. Ha megnézzük a következő fóliát, itt azt láthatjuk, hogy ezek után értelmeztük ezen módosításokat, hogy mi is a fő céljuk, mi a fő motivációjuk. Általában véve, ha jól tudom, 39 módosítót vizsgáltunk, és 21-ről úgy találtuk, hogy egyértelműen arra koncentrálnak, hogy hogyan tisztázzák a már meglévő követelményeket. Jobban megértsük a követelményeket, hogy hogyan kell a régióktól és a tagállamoktól ezeket követelni. 13 módosító arra koncentrált, hogy hogyan lehetne csökkenteni a követelményeket, és 17 pedig leginkább a finanszírozás egyszerűsítésével foglalkozott, a jelenlegi gazdasági válságban hogyan lehet hatékonyabban eljutatni az alapokat a rászorulókhoz. Következő fóliát kérem. Ami az első visszajelzést illeti ezen felméréssel kapcsolatban. Mint már mondtam, először az audit hatóságoktól azt kértük, hogy, kérjük, hogy mondják el a véleményüket, és az alapján választottuk ki őket, hogy a compliance értékeléssel kapcsolatban is ők már érintettek voltak, és az a benyomásunk, hogy nem túl pozitív az eredmény a már elfogadott és a javasolt módosítóknak sikerült hozzájárulni ahhoz, hogy az adminisztratív terhen csökkentsenek, de ami a piros jelzést illeti, az a már elfogadott módosításokra vonatkozik, és ebből az derült ki, hogy a válaszadók kétharmada körülbelül azt gondolja, hogy nem volt változás az adminisztratív terhek tekintetében, és körülbelül 20% gondolja azt, hogy valójában még nőttek is az administratív terhek, és csak 17% gondolta, hogy csökkentek azok. Ez tehát a már elfogadott módosításokra vonatkozik. Ha megnézzük a még ö, egyelőre folyamatban lévő módosításokat, amit idén fognak elfogadni, itt sokkal pozitívabb a visszajelzés, ugyanis ö, itt továbbra is 60% körülbelül azt gondolja, hogy nem lesz változás, de legalább egy harmada azt gondolja, hogy arra számít, hogy ezen módosítások majd csökkentenek az administratív terheken. Következő fóliát kérem. Még egy kérdés, amit feltettünk a felmérésben, az az, hogy mi a második fő motiváció, tehát hogy hatékonyabban lehet-e eljuttatni most már a finanszírozást és szélesebb körben lehet-e, vagy több témában lehet-e ezen finanszírozást eljuttatni. Ezzel kapcsolatban nem túlságosan bátorító a visszajelzés. A válaszadók 72%-a azt gondolja, hogy nincsen változás ezzel kapcsolatban. Talán ebben a helyzetben el kell mondani, hogy vannak még tényleg nem régen meghozott intézkedések, és még időre van szükség, hogy valóban érezzük is a hatásukat. De ez azért egy kicsit az elvárásokat tükrözi az audithatóságok részéről. Következő foliát kérem. Egy pár szót még szólnék a négy különböző régió, spanyol régióban folytatott interjúkról. Általában véve eléggé öm, kritikus volt a véleményük azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit már eddig sikerült elfogadni, és mi az, amit most javasoltak. Úgy gondolják, hogy alapvetően nem sikerült ezen módosításoknak valóban csökkenteni az administratív terheken. Az egyik probléma, ami felmerült a régiókkal folytatott vita során, az az ellenőrzés megkettőződése, ez nagyon sok hatóságnál problémát jelentett. Egy második kérdés, amiről részletesen is beszéltünk, egy nemrégi compliance értékeléshez kapcsolódik. Ezzel kapcsolatban azt gondolták, hogy nagyon is pozitív volt az elvárás, és nagyon sok menedzser üdvözölte ezen compliance értékelést, mert azt gondolták, hogy így egyértelműbbek a szabályok, és nem várható semmilyen meglepetés a végrehajtás során. De ami az első tapasztalatot illeti az audit részen, az az, hogy a compliance értékelést nem feltétlenül um, sikerült úgy megtenni, hogy a bizalom is nőjön ezáltal, tehát itt valami, minthogyha mégiscsak hiányozna. Végső soron pedig az arányosság kérdéséről is beszéltünk, már mondtam, hogy például Aragon régiójában kisebb programok vannak, és van sok spanyol régió, ahol elég kis programokat visznek, és az a benyomásuk, hogy a rájuk vonatkozó követelmények nem igazán különböznek a nagyobb programokra vonatkozó követelményektől. Következő fóliát kérem. Az egyik kiemelt kérdés, amit a régiókkal megvitattunk, az volt, hogy lehetővé kellene tenni talán, hogy hatékonyabb legyen az ellenőrző és az audit eljárások mechanizmusa vertikálisan. Néhány menedzser felvetette, hogy először talán a helyi hatósági audit, aztán regionális, aztán tagállami szinti audit, majd pedig a bizottság szintjén és a számvevőszék, európai számvevőszék szintjén is folytatni kell ilyen auditot. Tehát talán ezzel kapcsolatban lehetne még javítani a dolgokon, hogyha javítanánk a koordináción és ez többé-kevésbé megegyezik azzal, amit mi is találtunk, mi szerint itt nem csak a szabályozás feladatáról van szó, hanem a nemzeti szintű értelmezésnek is megvan itt a jelentősége. Következő fóliát kérem. Horizontális szinten, tehát a különböző struktúrális alap hatóságok között az általános szabályozás egyértelműen megkülönbözteti a három hatóság feladatkörét. A régiók szintjén úgy gondolták, hogy emiatt némi párhuzamosság és megkettőződés érezhető az egyes szintek között. Egy közelmúltban végzett felmérésünkben az EU-s költségvetési ellenőrzéssel kapcsolatban lehetséges, hogy a tagállamok feladata lenne az, hogy a saját közigazgatásukon belül ö, pontosítsák azt, hogy hogyan lehet elkerülni ezen megkettőződéseket. És ö, általában ez olyankor igaz, amikor több tagállam is részt vesz egy programban. Például egy irányítóhatóság egy adott tagállamban mondjuk tanúsítóhatóságként is fellép, és egy másik tagállamban viszont már más hatóság az, aki a tanúsítóhatóság szerepét betölti. Következő fóliát kérném. És még valami, amire a vitában is kitértünk, és a felmérésben is, amikor a bizottság által javasolt módosítósokról van szó, eléggé meglepett minket, és a vitákban is fényderült erre a közelmúltbeli módosítókkal kapcsolatban, hogy elég ö, alacsony szintű volt a konzultáció ezen módosításokkal kapcsolatban nem volt például szabályozási kihatásfelmérés, általános külső szakértelem bevonása, és általában a konzultáció eléggé korlátozott szinten maradt. Az egyik válaszadó egyetemen kimondta, hogy mivel sürgős eljárásról volt szó, ezért nem volt idő a konzultációra. Az audit hatóságoknak is feltettük ezt a kérdést, és az volt a válasz, hogy a nagy többség úgy érzi, hogy ők velük konzultáltak, egyeztettek, elnézést, tehát egy harmaduk gondolja az, hogy valóban egyeztettek velük, de ö, egy további harmadik pedig azt gondolta, hogy nem. Ami a nemrégi nem hivatalos találkozót illeti a regionális politikával foglalkozó miniszterek között. Ezen ö, találkozó előkészítésébe nem vonták be a régiókat, tehát nem sikerült így a tapasztalatot sem bevonni explicit módon legalábbis a régiók tapasztalatát ezen találkozóba. Talán a jövőbeni üléseken hasznos lenne, hogyha formálisabb egyeztetési folyamatot is folytatnának az érintett végrehajtó hatóságokkal. Következő fóliát kérem. Ami a következtetéseket illeti, az a benyomásunk, hogy a módosítások csak korlátozottan voltak relevánsak azzal kapcsolatban, hogy sikerült-e csökkenteni az adminisztratív terheken, Persze igaz az is, ahogy ezt Bachler professzor úr is mondta az imént, hogy néha ö, jobban szeretjük a már ismert ördöggel lepaktálni, mint hogyha valami új ördöggel kellene mindezt megtenni. Úgyhogy ö, hát én csak annyit szeretnék mondani, hogy ami a jövőbeni módosításokat illeti, nagyon komolyan közdöttünk azért, hogy a már jelenlegi programozási időszakban is megérezzük a módosítások eredményét. Van lehetőség arra, hogy az adminisztratív terhet csökkentsük, azáltal, hogy a követelményeken csökkentünk. Ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy jobban lehessen áramoltatni a finanszírozást, például az ellenőrzéssel foglalkozó hatóságok ebben az esetben több időt tölthetnének a tartalommal, és különösen olyan területeken, ahol a projektek előkészítésére lenne szükség még további erőforrásokra, megfelelő erőforrásokat lehetne így felszabadítani. Következő diát kérném. Ami az ajánlásokat illeti, azt hiszem, hogy ez is megfelel annak, amit Bachler professzor úr mondott, az arányosság kérdése fel kell mérni a lehetőségeket, hogy hogyan lehet megerősíteni az arányosság elve az általános rendeletben, hogy ezt hogyan lehet összeegyeztetni, például az úgynevezett Contracts of Confidence elvárással, és hogy valahol ö, differenciáltabban nézzük és kezeljük a kisebb programokat. Jelenleg, ha mondhatom így, némi kivételt teszünk a kisebb programokra vonatkozó követelmények tekintetében a 750 ez millió eurónál kisebb programjában, ami a 240 programot illeti, ebből összesen 29 re vonatkozik ezen egyszerűsített követelményrendszer, tehát valójában elég kevésre vonatkozik. Ami az ellenőrzést és az auditot illeti, a horizontális szinten mindenképpen lehetőség lenne arra, hogy jobban megkülönböztessük a három feladatkört azért, hogy elkerüljük a párhuzamosságokat a három strukturális alaphatóság feladatköre között és meg lehetne nézni azt is, hogy bizonyos követelményeket hogy lehetne csak problémás esetekre alkalmazni, de nem általában véve évente kellene ezeket végezni az audit területén. És ami a vertikális szintet illeti, azt hiszem, hogy nagy a mozgástér még arra, hogy hogyan javítsuk az együttműködést az egyes intézmények, auditot végző intézmények között. Például lehetőséget adni arra, az alapszerződés most már lehetőséget ad nekünk arra, hogy az Európai Számvevőszék és a tagállami számvevőszék között jobb legyen az együttműködés. Ilyenre egyelőre még nincsen példa. Van egy kísérleti program, amit mindenképpen üdvözölnünk kell. Hollandiában, Csehországban és Dániában létezik ez a kísérleti program, de mindenképpen meg kellene erősíteni ezt a megközelítést azért, hogy biztosíthassuk, hogy jobb az együttműködés az auditok között. És az utolsó fogját kérem. Hogyan is lehet elérni ezen ö, javítását a jelenlegi keretnek? A jövővel kapcsolatban azt gondoljuk, hogy a ö, szabályozási hatás tanulmányoknak mindenképpen jó szerepük lenne, és az úgynevezett topping megoldásokat is előtérbe kellene helyezni. A bizottság által összeállított anyagokból is kiderül, hogy a kohéziós politika jövője és az új keret azt igényli, hogy megerősítsük a párbeszédet. Köszönöm szépen, most pedig Graham Watson úrnak adom meg a szót. Nagyon szépen köszönöm, Hübner asszony. Én a, a skót kormány tanúsítványozó hivatalnak vagyok a vezetője, de nem a skót kormányt képviselem, hanem a gyakorlati szakember véleményét, és néhány nagyon is elhivatott és elkötelezett kollégám véleményét képviselem, akikkel rendszeresen tartom a kapcsolatot, auditor és pénzügyi igazgató vagyok, aki jelenleg a skót kormánynak dolgozom. Együtt érzek a könyvelőkkel, a könyvvizsgálókkal, az irányítóhatóságokkal, akiknek végre kell hajtaniuk, vagy hajtatniuk a programokat. Nem fogok szigorú forgatókönyvet követve beszélni, e, azt hiszem az első dolog, amit mondanék, az az, hogy sosem lehet mindenkinek megfelelni a legtöbb embernek kell legtöbb esetben megfelelni. Arra kell kísérletet tenni. Ami az egyszerűsítési csomagot illeti, nem volt valami hasznos számunkra, abban az értelemben, hogy igazából nem nagyon észszerűsítette a programok menedzsmentjét, sőt, nehézkesebbé tette. Mit is adott nekünk? Hát lehetőséget arra, hogy a forrásokat konkrét eh, célkitűzésekre, területekre tudjuk összpontosítani. Ennek köszönhetően pénzt tudtunk irányítani a költ, az energia hatékony eh, lakásépítése, a Jeremy Jessica, ezek segítséget jelentettek. A probléma az az, hogy megvalósítunk egy programot, megváltoztatjuk félidőben. Ez egy nagyon összetett, bonyolult, nehézkes dolog. Kiváltképpen, hogyha a programra nagy összeget fordítottunk, és nem akarjuk azokat a jelölteket hátrányban, tehát nem előnyben részesíteni, hanem megkárosítani, akik más szabályok értelmében kapták meg a támogatást. Tehát a, a program közben történő változás szinte lehetetlen helyzet elé állítja az érintetteket. Teljes szívből egyetetek azzal, hogy nagyon fontos az irányító és a tanúsító, az auditáló hatóság számára az egyszerűsítés, de ne feledkezzünk el a regionális szintről. És én az ellenőrzési rendszert felügyelem, fontos az, hogy a tanúsító és irányító hatóság ne ugyanazt ellenőrizze, ne legyen átfedés. Ez az egyszerűsítés, amit alkalmazunk nincs szükségünk arra, hogy a tanúsító bizonságot eltávolítsák, és egy más hatóságba tegyék, ami az egész nagy-britanniai helyzetet változtatná. Nagyon jól működnek a, a rendszerek a szabályok alapján. A radikális változás nem biztos, hogy jó eredménnyel fog járni. Szerintem hagyjuk a 2007 és 2013 közötti programokat úgy, ahogy vannak, változtasson 2013 után. Ha nem így járunk el, akkor a programokban érintettek egy része katasztrofális helyzet elé néz, hiszen párhuzamosan két rendszert kell alkalmazniuk. Nagyon jó a programok kiterjesztése szempontjából az egyszerűsítési folyamat alkalmazása. A 2005-2006-os évet zárjuk le, most már kezdjük a 2007-es lezárni, Két rendszert kellett egyszerre működtetni, radikálisan eltérő rendszer működtetésen nagyon összetett, nagyon is költséges, és hadd mondjam ki úgy, ahogy van, ugyanazok az emberek fogják ezeket a munkákat elvégezni. Nem lesz két új csapatunk, egy régi, meg egy új. Nem tudom, hogyha meg tudja nézni, nem tudom, mennyire figyeltik a brit sajtót, a brutális költsége megszorító intézkedések várhatók mindenütt, az élet minden területén. A bizottságnak többet kell kevesebből kihoznia. Azt a kérdést teszem fel, valóban szükség van ennyi auditálásra? Kell kettő-három főigazgatóság azért, hogy ugyanazt a munkát vég, végrehajtsa? Ezzel el kellene gondolkozni szerintem. Ami az auditálást illeti, és az ellenőrzést, az az európai Szemvevőszék járt nálunk, különböző auditorok jártak nálunk, egy olyan szervezet, ahol több kevesebb, mint 50 ember dolgozik. Egy napot töltöttek nálunk az Európai Szemvevőszék, a Bizottság Illetékes Főigazgatósága részéről. Ez nem közvetít jó üzenetet, ez azt mondja, hogy pocsékoljuk a forrásokat. Nem a zöggenőmentesen működő menedzsment rendszerek képletét erősíti ez. Az egyszerűsítés, ez egy folyamatos rendszer, a programok kezdete óta egyszerűsítünk, de csak azért, hogy változtassunk, azért, hogy visszatérjünk az eredeti rendszerhez, ennek semmi értelme. Van egy új kifizetési rendszer ennél a, rend, ennél a programnál, egy másfajta kifizetési rendszer az előző programnál, most visszatérünk a 2006-oshoz, 2013 után. Egyszerűen észszerűtlennek tűnik ez. Az egyik nagy téma, amely valóban érint bennünket, ez a, az, hogy decentralizáljuk az ellenőrzést. A nemzeti szintről a regionális szintre ez minden szép és jó. Addig, amíg a kockázatkezelés jól működik. Amíg a bizottsági auditorok nem jönnek vissza programigén, és azt mondják, hogy nem tetszik, amit csináltok az elmúlt hét, hat évben, amit csináltatok, az nem jó. Ez egy kockázat. Ez a kockázat ott csücsül a brit és a skót kormány számláin is. Azért, mert valaki megváltoztatja a véleményét, nekünk kell többet fizetni. Nos, hát ilyen kérdéseket fognak majd feltenni. egyetlen kis programok esetében ezt a kockázatot valóban rávezethetjük a, a, az éves mérlegünkre, az elszámolások rendszerére. Tehát nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy ez mindenki számára haszonna jár-e a program. A kockázat az a régió kockázata, mert mi van akkor, ha szerintünk ez a program jó, a bizottság szerint nem. Nos, a rendszernek vannak előnyei, hátrányai. Azt hiszem, hogy minden régió, minden tagállam az egyszerűsítési folyamat egyes részeit felhasználta saját előnyére, mint említettem, nem lehet mindenkinek mindig megfelelni, de az igazi kockázat szerintem a túlzott ellenőrzés, az, hogy mm, nem hozunk, hoznak olyan döntéseket, hogy mi az a szabálytalanság. Fontos az is, hogy különbséget tegyünk a csalás és a szabálytalanság között. Nagyon kevés csalás következik be alsóta és alapok esetében, de sok időt töltünk a szabálytalanságok kiküszöbölésével. Amint látunk szabálytalanságot, a amikor a sajtóban a szabálytalanság az csalásá alakul át. Azt hiszem, hogy azt kell mondanunk, hogy nagyon kevés csalásról lehet beszámolni, más szót kellene talán találni a szabálytalanságra, mert az emberek nagy része a szabálytalanságra mindjárt csalásra gondol. Ez el kellene kerülni. Kis lépések tovább visznek bennünket szerintem. Ahogy John is említette, az egyszerűsítés és a változás működik, de időt kell hagyni arra, hogy végrehajtjuk az új rendszert. Végrehajtsuk az új rendszert. Nem lehet a program középen azt mondani, hogy na, holnaptól más lesz. 2013 után, ha be akarnak vezetni radikális változásokat, most szóljanak, hogy fel tudjunk készülni. Ne előtte szóljanak. Igazából így összegezném azt, amit el szeretnék mondani, remélem, hogy hasznos volt. Köszönöm szépen! Most Marek Kalupa úr Lengyelországból. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a lehetőséget arra, hogy megismertessem véleményemet a kohéziós politika nem a legjobb mechanizmus, ami valaha is született, az előttem szólók kiváltképpen az ellenőrzési, könyvvizsgálási, auditálási problémákra hívták fel a figyelmet. A kohéziós politika azzal a problémával párosul, hogy a különböző horizontális programok kereszteződésében található minden EU-s szerv arra törekszik, hogy a kohéziós politika keretében saját eljárásait alkalmaz és így alakul ki az a kockázat, hogy hibákat követünk el. És itt nagyobb ez a kockázat, mint máshol, mert mindenki ma saját eljárását kívánja alkalmazni. Éppen ezért a kohéziós politika az a csata mező, ahol a többi politika és a többi irányelv kerül eh, lerendezésre. Nagyon sok hiba alakul ki a kohéziós politika végrehajtásánál, sok a hiba lehetőség, éppen ezért felmerül az a kérdés, hogy a hiba küszöböt nem kellene -e megemelni, most 2 százalék, a hiba százalék az elfogadható, de azt hiszem, hogy ez egy arra tett kísérlet, hogy a szimptomákat keressük meg, nem pedig meggyógyítsuk a beteget, úgymond. Pachtler úr beszélt néhány egyszerűsítési eljárásról, amelyeket már kipróbáltak, de van lehetőség arra, hogy a határidőket meghosszabbítsák, ez egy nagyon jó ötlet. Van lehetőség arra is, hogy a bizottságnak nyújtják be a kifizetési kérelmeket. De szeretnék még egyszer arra utalni, hogy az eddigi egyszerűsítési kísérletek a kohéziós politika végrehajtásánál olyas valaminak tűnnek, mintha a TBC-t fogmosással kívánnak meggyógyítani. Fogmosás az rendben van, de nem a fogaink miatt alakul ki a TBC. Más szóval, mi a kohéziós politika végrehajtásánál kialakult hibák oka? Ok-okozat összefüggéseket kellene keresnünk. Ok-nyomozást kellene végrehajtanunk. Most nagyon sok lehetőség van, szankciós lehetőség is. Nagyon sok tagállam számára nagyon nehéz a hibákat elkerülni. Éppen ezért fontos az egyszerűsítés. Azon gondolkoznak, hogy a hiba százalék növelhető-e, ehhez inkább a hibákat kellene alapvetően lecsökkentenünk. és ez kellene legyen erőfeszítéseink fő iránya. És ebből a szempontból elmondhatom, hogy angoltunk az új költségvetési rendelet tervezette kapcsán, amit a bizottság terjesztett elő, mert ebben az új tervezetben arról beszélnek, hogy azon gondolkoznak, hogy ki az, aki az ellenőrzési, irányítási feladatok nagy részét vállalná magára. Na most ennek a megoldási iránynak azt mondják, hogy az az alapja, hogy egyszerűsítsék a folyamatot. De nem az a benyomásom, hogy valóban egyszerűsítenénk a dolgunkat. A bizottság természetesen egyesíteni szeretné az igazgatás és ellenőrzési rendszereket, az éves elszámolásoknál is, azonban. De ez eh, nagyobb nyomást, eh, nagyobb nyomást nehezik a tagállamokra, hiszen tagállami szinten kell további ellenőrzést végrehajtaniuk. És ez oda vezethet, hogy még több korrigálásra lesz szükség, és a kifizetett vagy odaített összegek átcsoportosítását is maga után vonhatja ez a rendszer. Ez a rendszer szerintem igazából nem egyszerűsít, hanem úgy értjük, vagy úgy értelmezzük, hogy a labda a tagállamok felén van, és sokkal nagyobb nyomás nehezedik az irányítós ellenőrző hatóságokra. Ha kicsit tovább gondolunk ezen, akkor arra is elgondolkozhatnánk, hogy mit is értünk a kohéziós politika könyvvizsgálási vagy auditálási rendszeréről. Az Európai Számvevőszék feladatával összefüggésben. Az auditálás az intézményeknél alapvetően pénzügyi kérdésekkel foglalkozik, és a szabályszerűség kérdésével, a kiadások, szabályszerűs vagy szabályos kiadások kérdésével, vagy azok szabályszerűségével, kifizetések szabályszerűségével, szabályosságával. Az ember szakértőkkel beszél, azt kell megnézni, hogy a problémát nem a határidőkben kellene keresnünk amikor a projekteket az európai közlönyben teszik. Nem onnantól számítva alakul ki már ez a helyzet, azt kell végig gondolnunk. Az auditorokat igazából nem érdekli, hogy milyen hosszú a határidő. Azt akarják tudni, hogy a határidőt betartották-e. Ha nem, akkor szankciókat vezetnek be. A kohéziós politika egyszerűsítése keretében arra kellene törekednünk, hogy az auditálás célja egyértelműen azt a célt szolgálja, tehát az európai számvevőszéknek neki is igazából a teljesítményre kellene hangsúlyt fektetnie. Tehát az auditálás teljesítményorientált kell legyen. A tagállamoknak meg kell nézniük, hogy az egész a megfelelő eljárás keretében történt-e végrehajtásra a program mint. A legtöbb esetben ez így is, ez így is jártak el. Természetesen egész konkrét javaslatokról is vitázhatunk, de szerintem ez nem a megfelelő fórum, hogy ilyen kérdésekkel foglalkozzunk részletesen. a tagállamok elképzelése különböző vita fórumokon napirendre kerülhet. Szerintem nem ez a megfelelő fórum, amit említettem, és zárásképpen azt szeretném elmondani, hogy szerintünk az új költségvetési rendeletben található megoldásokat kell megnézni. Szerintem mi nem így képzeljük el az egyszerűsítést. Mi úgy érezzük, hogy az egészet megnehezítik. Több ellenő, ellenőrzés lesz. Az egész felelősség a tagállamokra hárul. Az ellenőrzési felelősség, az elszámoltatás felelőssége. Köszönöm szépen. Köszönöm, Jankregotiszi a Szó. Kedves képviselők, igen, tisztelt elnök asszony, meg szeretném köszönni egyrészt a lehetőségemet, lehetőséget, hogy itt lengyel kollégáimat kiegészítve a tagállami szempontról szóljak. A cseh pénzügyminisztériumból jövök, és a pénzügyminisztériumon belül egyrészt a strukturális alapokból származó pénzeszközök tanúsítványokkal való ellátásáért, másrészt pedig a mezőgazdasági kifejezetű ügynökség tanúsítványozásával vagy certifikátumokkal való ellátásával foglalkozom. És ilyen módon remélem legalábbis, hogy le, abban a helyzetben vagyok, hogy a mezőgazdasági és a strukturális alapokból származó kifizetések rendszerét összehasonlíthatom országunkban. Három fő szereplő van, az igazgatási hatóság, a tanúsítványozó hatóság és az auditáló hatóság az igazgató, vagy a menedzsment hatóság a program igazgatásával foglalkozik, a certifikációs hatóság feladata az, hogy a menedzsment és az irányít és az ellenőrző rendszerek ismerete alapján dolgozzon, és az audit hatóság feladata az, hogy e két rendszer átlátható jó működését biztosítsa, és megfelelő auditokat állítson ki. Nem akarom elhallgatni, sok nehézséggel néztünk szemben a tanúsítványozó hatóság, másrészt az auditáló hatóság munkája tekintetében, és néha szabálytalanságokra juttunkra figyelünk föl, esetleg csalásokra, és mi, mint certifikációs vagy tanúsítványokkal kiállító hatóság fellépünk, de nem a mi feladatunk az, hogy az ellenőrzéseket végrehajtsuk, hanem kollégáinknak, barátainknak, az audithatóságnál szólunk, de minta mintavételi audit. Ők azt mondják, hogy mintavételi auditokat végzünk csak a certifikált kiadásokról, tehát ilyen módon a kígyó saját farkába harap, és nincsen megoldása erre a belső rendszerszerű ellentmondásra. Ami pedig a kap eszközeinek elköltését illeti, itt a kifizető ügynökség, a koordinációs hatóság, a kompetens vagy a jogkörrel rendelkező hatóság és a certifikációs hatóság áll fenn. A kifizető ügynökségnek hasonló feladatai vannak, mint nálunk a managing úszorítének, a strukturális alapok keretén belül is persze a kifizető ügynökségnek akreditáltatnia kell magát. Van egy másik kötelezettsége is a tagállamoknak, akik úgy döntöttek, hogy több mint egy kifizető ügynökség működik majd, náluk egy koordinatív testületnek kell működni, amely biztosítja, hogy eh, amely egyrészt eh, egységes szerződéskötési pont a bizottság számára is biztosítja az egységes eljárást, aztán a kompetent ószoríti, vagy a illetékességes hatáskörrel ellátott hatóság, valamint a kifizető ügynökség eh, illetve ez a hatóság ellenőrzi kifejezett ügynökséget, illetve a kritériumok teljesülését. Sok a hasonlóság a kompetent authority és a certifying authority között az egyeső a, a, a kap, a másik a strukturális alapok kifizetésével foglalkozik. Az utolsó ö, szerv a kap eszközeinek kifizetésében azzal törődik, hogy az akreditált kifizető ügynökség kifizetései korrektek legyenek. Hogyha két rendszert össze akarom hasonlítani, egy kulcskérdést kell feltennem, mégpedig miért hívjuk Certifying authority a strukturális alapok területén hatóságot, és miért eh, nevezük ezt más néven a kap pénzeszközeinek felhasználása során. Hiszen a cél az, hogy konzisztensen járjunk el. Mindig azon gondolkoztam, próbáltam gondolkozni, hogy milyen mechanizmus képes nagyobb biztonságot adni mind a tagállamoknak, mind a bizottságnak. Könnyű kérdés, de bonyolult a válasz és én magamnak még nem alakítottam ki személyes véleményemet erről. De úgy hiszem, hogy a strukturális alapok lehívását szolgáló mechanizmus nyugodtan szolgálhatná a kap pénzeszközeinek lehívását, illetve fordítva hisz mindkét rendszer nagyjából jól, kevés hiba százalékkal működik. Rövid észrevételeimet zárva néhány felvetéssel szeretnék élni az egyszerűsítés kérdéskörében. Javasolna, hogy koherens terminológiát használjunk minden szakpolitikai területen. Mi több kérem a releváns főigazgatóságokat, hogy a módszertan és a szakpolitikák értelmezése terület egységesen járjanak el, és természetesen a módszertan erről ma is hallottunk, a tervidőszak elején át kell adni a tagállamoknak, hogy ne érhessék őket meglepetések. Következő tanácsom. A jogosultsági kritériumokat érdemes volna áttekinteni, hiszen úgy gondolom, hogy a rendeletek által meghatározott kritériumok minden szakpolitikára érvényesülniük kellene, hiszen az áfa kérdését a strukturális alapok vagy a vidékfejlesztés területén másként kezelik. Van egy-két kérdésem Grahamhez is hiszen úgy gondolom, hogy a végrehajtási mechanizmusok egyszerűsítését inkább evolúciós, semmint revolúciós módozattal, tehát fejlődés által, és nem egyik napról a másik napra való gyökeres felforgató intézkedésekkel kellene módosítani. Az a benyomásom ugyanis, hogy az új tagállamokban a tanúsítványokat kiállító hatóságok elengedő munkatársal rendelkeznek, és ilyen módon biztosítják mind a tagállam, mind a bizottság felé a hatékony működést. Tájékoztatni szeretném önöket arról, hogy a végrehajtási mechanizmusokról a visegrádi országok egy közös anyagot készítenek elő, és remélem, hogy még idén a bizottságnak és az önök szakbizottságának is bemutathatjuk majd ezt a dokumentumot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gregor úr. Ezzel pedig megnyitom a vitát. A kollégáknak adnám meg a szót. Tessék, Szlőter úr, Sző asszony. Ja, mein erster kom ähm, Kommentar dazu. Nos, első észrevételem a következő. Semmi újat nem hallottunk. Az emberek, akik a, az országokban, tagállamokban dolgoznak, ismerik ezt a helyzetet, de a szakértők semmi újdonsággal nem szolgáltak, nagyon csalódott vagyok. Ismerjük a helyzetet, és akik tapasztalatokat szereztek a rendszerekben, tudják, hogy hogyan alakultak ki ezek a rendszerek, és hogy miért váltak pontosabbá az egyes szabályozások. És természetesen a számvevőszék is felfigyelt a problémákra. A strukturális alapok területén való kiadások magunkkal. De voltak éppen azt a kérdést tettük fel magunknak, hogy hogyan lehetne eredményorientált értékelést végrehajtani, amelyet nem bírál meg a számbevőszék. Nos, hát ezzel kapcsolatban egy szakértő sem mondott semmit se, ezért most felteszem újra a kérdést, talán a szakértők még hozzá tudnak szólni ahhoz, megismétlem, hogy hogyan lehet eredményorientáltan értékelni, hiszen a közpénzeket költjük el, az európai adófizetők irányában felelősséggel tartozunk, ehhez kell számolnunk az irányukba. Hogyan biztosíthatjuk tehát, hogy nem csak folyamatorientált az eljárás, hanem eredményorientált is, Ugyanakkor biztosítjuk azt is, hogy a pénzt megfelelően használják, és um, a nyilvánosság számára is transzparens és érthető, hogy mi történt az adóforintokkal, adócentekkel, eurókkal. Ez tehát a kérdés, és erre még egyszer mondom, tisztelt szakértő hölgyek és urak, egyetlen árva szót sem szóltak, tehát kérem, hogy most aztán szóljanak hozzá. Köszönöm szépen. Fannisztároly képviselő. Elnök asszony, köszönöm szépen. Úgy hiszem, hogy nagyon is hasznos dolgokról hallottunk itt ma. De van itt egy kérdésem. Sokan evolutív folyamatról, semmint hirtelen változásról, fejlődésről, átalakulásról beszélnek. Nos, az általános pénzügyi rendelet átalakítására lehet szükség. Mi magunk is én irányban gondolkozunk. Jelesül, hogy azok az alapok, amelyeknek felhasználási célja hasonló, közös igazgatás alá kerüljenek. Itt a tagállamok és Európa közösen biztosíthatnák a jobb streamliningot és a felelősségi és az igazgatási jogköröket jobban össze lehetne kapcsolni, és így jobban be lehetne vonni azokat, akiket leginkább érint ez alapok eszközeinek felhasználása. Kik ezek? A tagállamok, vagy akár a regionális vagy önkormányzati szint. De szóljunk még egy szót a pénzügyi igazgatási nyilatkozatokról, melyeket a tagállamok adnak ki. Kétszer jártunk úton, szolgálati úton Franciaországban, és itt rá azt láttuk, hogy teljes őrület az, adminisztrat, az szörnyű adminisztratív terheket rónak az országokra, a hatóságokra. Nagyon nehézkesek és bonyolult dalvasak a szabályok, tehát úgy gondolom, hogy a 2014-2020-as pénzidőszak kezdete előtt világosan egyszerűsíteni kell a szabályokat, hogy ne mondjam, streamline-olni kell őket. Van egy utolsó észrevételem is. A kap alapjainak eh, felhasználásából szerzett tapasztalatokat is le kell vonni, hiszen ezeknek teljesen más tartalmi irányultságok vannak a kezde, kedvezményezettek körében. De persze a közvetlen támogatás nem példánk, de kérdezem, hogy hogy tervezik a helyzet megváltoztatását. Esetleg egy rendelet lesz a share management tekintetében? Köszönöm. Köszönöm szépen, Jan Kocsonszki. Köszönöm szépen, elnök asszony. Még Még a általános rendeletben van szó a nagy projektekről, 100 millió euróról van szó, ez ideig 50 millió euró volt, tehát a nagy projektek küszöbértéke 50 millió euró volt, most viszont 100 millió euró, és úgy hiszem, hogy a, mind az Európai Bizottság, mind a tagállamok számára egyszerűsíteni a helyzetet, hogyha magasabb volna a határérték. A második javaslatom pedig arra vonatkozik, hogy az 57-es cikkben hogyan lehetne a határidőket csökkenteni a kkv számára. Három évről kettő évre volna ez csökkenthető határidő. A három év a kkv a kis és középvállalatok számára nagyon nagy akadályt jelent és csökkenti versenyképességüket. A harmadik javaslatom pedig Ez pedig az auditok és az ellenérzések rendszerességére vonatkozik. Tapasztalatom azt mutatja, hogy egy hónap leforgása alatt három különböző lengyel hatóság mehet el és végezhet ellenőrzéseket. Ezt az auditálási sűrűséget csökkenteni kell. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdezem a kollégákat, hogy van-e észrevételük, válaszuk az itt elhangzott kérdésekre? Yeah, thank you for those. Köszönöm szépen a kérdéseket, az észrevételeket. Nos, hát sajnos ezt a folyamatot nem az egyszerűsítés folyamatával lehet leírni, mert egyszerűsítünk bár, de nem válik minden pofon egyszerűvé. Nem pofon egyszerűsítésről van szó, hanem egy szerűsítésről. Összességében nagyon komplex folyamat feladatokkal van dolgunk, a megosztott felelősség, a megosztott igazgatás, a shared management eh, rendszerén belül, és hogyha megnézzünk más hasonló több szintes rendszereket, hasonló kihívások előtt állnak ezek is. A multi-level government, governance rendszere egy állam tagállamon belül működik, még az EU-n belül 27 tagállam van más-más intézményi rendszerekkel. Persze egyszerű költségvetési uh, transferekkel egyszerűsíteni lehetne ezt a megoldást, de hol volna akkor az európai kohéziós politika? Értem én persze azt a frusztrációt, amelyet kihallott egy-két észrevételből, de úgy hiszem, hogy a megoldás nem abban rejlik, hogy áttörést találjunk, vagy egy mindent megoldó gyógyszert, csodagyógyszert találjunk. Úgy hiszem, hogy az itt elhangzott előadások igenis jó iránymutatással szolgáltak a tekintetben, hogy mit lehetne tenni, milyen pozitív lépéseket lehetne tenni. Gregor összefoglalta azt, amit már többen mondtunk is, ugyan hasonló jogosultsági szabályok, konzisztens módszertanok, stabil szabályok a program időszak kezdete előtt ismertek legyenek. Legyen meg hasonló az audit eljárás, csökkentsük a csalást, különítsük el a csalást a többi szabálytalanságtól. Azt hiszem, hogy ezek nagyon világos, konkrét javaslatok, amelyek igenis hasznos iránymutatású szolgálhatnak a tekintetben, hogy merre lépjünk el, hogyan dolgozunk a jövőben. Köszönöm Bachtler professzor úr, illetve professzor, parancsoljon. Thank you very much. Uh, I would like... Köszönöm szépen. Faniszteroy úr kérdéseire szeretnék válaszolni, hogy hogyan változtassunk a pénzügyi szabályozáson. Ez nagyon nagyon bonyolult kérdés, még bonyolultabb ezt megválaszolni. Az egyik lehetőség az lenne, hogy a nemzeti szinten kialakított irányító és ellenőrző rendszerekből induljunk ki. Például Csehországban van két főszereplő, ami a nemzeti alapok irányítását és ellenőrzését illeti. Az egyik egy úgynevezett engedélyező hivatalnok, a másik egy költségvetési, a harmadik pedig egy könyvelő szerep, és ezek eléggé hasonlítanak a bizottságban kialakított feladatkörökhöz, ahol szintén van egy engedélyező és egy könyvelő feladatkör. Tehát az egyik lehetőség, opció az lenne, hogy a nemzeti ellenőrző rendszerekre alapozzunk, és azokat tiszteletben tartsuk, és nevezessünk be még egy plusz ilyen elosztó funkciót, hiszen a jelenlegi irányító, tanúsító és audit hatóságokon túlmenően ez már-már fölösleges lenne, tehát az irányító hatóságon belül mégiscsak ezt a három feladatkört nemzeti szinten fent kell tartani. Engedélyező, költségvetési és könyvelő hivatalnokokról van szó, és mindez egy belső auditon belül. Tehát az egyik megoldás az lenne, hogy egyszerűen tartsuk tiszteletben a nemzeti szabályokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy más szakértő szeretne válaszolni még. Igen, lenne még egy megjegyzésem. Bachler professzor úr felvetésére válaszolván, hogy az DG auditot kellene teljesen tiszteletben tartani, mind a tagállamok, mind a régiók szintjén, és valóban akkor el kell fogadni azt, hogy mindenki végzi a munkáját, és lennek persze, lesznek persze szabálytalanságok, ez elkerülhetetlen, ez nagy változás lenne, hiszen így, hogyha azt gond, önök frusztráltnak tartják magukat, higgyék el, hogy azok, akik jelentkeznének egy programra, hogy azok mennyire frusztráltak, hogyha azt látják, hogy mondjuk 1900 80-as évekhez képest milyen változások történtek, hiszen óriási akadályokat kell bevenniük, és 8 különböző auditon kell átmenniük azért, hogy beadhassák a pályázatot, és, és az az érzésük a pályázóknak, hogy egyszerűen túlságosan nagy az akadálya annak, hogy a strukturális alapokhoz hozzájussanak. És ők nem ugyanígy érzik ezt a helyzetet, ami az ellenőrző mechanizmusokat illeti, ez túlságosan tágak nemzetközi audit szabványokkal dolgozunk, ezeket kell tiszteletben tartani, ez legyen az alap, és ez óriási változás lesz az irányítás, az ellenőrzés szintjén is a strukturális alapokkal kapcsolatban. Köszönöm. Pytania, e, jak? Köszönöm. Kalupa úr, ami azt a kérdést illeti, hogy hogy tegyük elfogadhatóbbá a parlament és a számvevőszék szempontjából a rendszert, hát a válaszokból már kiderült, hogy ahogy a számvevőszék és a parlament auditját jelenleg megszervezték, ebből következik, hogy nehéz egy procedurális jogi auditot kivitelezni, hiszen elég sok az ellentmondás a strukturális politikán belül. Addig, amíg az audit típusán nem változtatunk úgy, hogy eredményorientált legyen, addig továbbra is megmarad ez a problémánk. mindenféle módszerekhez nyúlhatunk, mi szerint mondjuk a hiba küszöböt 2% felé emeljük, de ez csak tüneti kezelés, mint az, hogy az már elhangzott. Azt gondolom, hogy az audit és az ellenőrzés típusán kellene változtatni. Köszönöm, akkor jövet a következő kérdés csoport, Sánchez Schmidt kollega. Köszönöm, elnök asszony meghallgattam a szakértők hozzászólásait, és az az érzésem, hogy valami probléma van. Ugyanis az egyszerűsítés célkitűzése összeötközik azzal a célkitűzéssel, hogy kevesebb legyen a hiba. Tehát ez itt a probléma, hogyan tudjuk megerősíteni az ellenőrzést, és egyben egyszerűsíteni a folyamatokon. Az egyszerűsítés ami a 2000-2006-os időszak közepén történt értékelést illeti, ezzel kapcsolatban a tagállamok is reagáltak, és a szakértők azt mondták, hogy mennyire nehéz egy programozási időszak során változtatni dolgokat, mégiscsak az a cél, hogy az administratív elvárás mégiscsak minél magasabb legyen, és a szemvevőszékkel egyetértünk, hogy ellenőrzésre szükség van, és a cél az, hogy minél kevesebb legyen a hiba. Tehát fel kell vetni a kérdést, hogy a időszak közepén bevezetett módosításokkal mi is a helyzet, itt nem kell ezeket felülvizsgálni, egyelőre alkalmazni kell őket. És hogyha megnézzük, hogy a jelenlegi időszak szabályait mikor is fogalmazták meg, ha jól tudom, 2004-ben, 2007-től alkalmazzák ezeket, most 2010-ben a 2004-ben kialakított szabályokat alkalmazzuk. Tehát a jelenlegi helyzet lehet, hogy már eltér attól, mint amit 2004-ben ismertek, amikor megfogalmazták a szabályokat. Talán ezzel kapcsolatban meg kellene nézni, hogy a jelenlegi helyzetet, a helyzethez hogyan tudjuk igazítani a szabályokat, hiszen lehetséges, hogy a szabályozást más időszakban hozták, és ezért nem felel meg a mostani időszaknak. Szó volt itt arról, hogy a hiba arány tekintetében kik a az úgynevezett kitűnő tanulók és a kevésbé jó tanulók, talán jó lenne, hogyha segítenénk a rossz tanulóknak, hogy hogyan javítsák ki a hibáikat. De ami a jó tanulókat illeti, talán akkor velük kapcsolatban csökkenteni lehetne az ellenőrzéseken, és ezeket az úgynevezett contract of confidence-eket bevezethetnénk. Kevesebb lenne tehát az ellenőrzés azon tagállamokban, ahol kevesebb a hibarány, és ahol magasabb a hibarány, ott több, és így segíthetnénk nekik. Egyetértek a szankciókkal is, de azt gondolom, hogy nekik arra is szükségük van, hogy segítsünk nekik az ellenőrzések során. Köszönöm. Köszönöm, Gurakis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Lenne egy javaslatom. Személy szerint azért vannak dolgok, amit nem igazán értek. A következő lenne a javaslatom, elnök asszony kiváló szakértőink esetleg leülnének-e egy asztalhoz, és egy írásos anyagban összefoglalhatnák-e a javaslataikat. El is mondom, hogy miért javaslom én mindezt. A vita mindig oda jut el, hogy szabálytalanság, hiba és csalás megkülönböztetése. Mindenképpen jogosnak tartom, hogy erről beszélünk, és nem véletlen, hogy ez a kérdés felmerül, és ezt elsősorban a lengyel kormány képviselője és a cseh képviselő vetette fel. Olyan kérdésről beszélünk, amely a tanulmánynak nem is képezte részét. Bachler úr tanulmányában e, erről a kérdésről nincsen szó, és a másik tanulmányban sem. Sehol sem beszélnek arról, hogy az egyszerűsítési folyamat hogyan hat ki a csalásokra, vagy a hibákra. Erre vonatkozóan nincsen adatunk. Úgyhogy nem tudom, hogy miért merült fel ez a kérdés. Hallottam, tudjuk, hogy felmerült, de végülis miről van itt szó konkrétan? Nálunk, az én országomban mindenki tudja, hogy milyen súlyos a helyzet. Én ezt nagyon szívesen bevallom, nincs ezzel problémám, de ami az egyszerűsítés folyamatot illeti, tudnunk kell, hogy mi az, amit kérünk. A második kérdés, amire szeretnék kitérni, Bachtler úr tanulmányában van egy táblázat, egy ilyen függőleges háromszínű táblázat, zöld, kék, piros. Úgy tűnik, hogy az intézkedések jók, vagy nagyon jók is voltak az egyszerűsítés tekintetében, legalábbis én így értelmezem ezt a táblázatot. Nos, ha megnézzük Blomeyer úr tanulmányát. Nézzük csak. Pillanat, nem találom. Megvan. A nyolcadik és kilencedik oldalon, különösen a kilencedik oldalon 71 százaléka a válaszadóknak azt mondja, hogy nincsen változás. Nincsen valódi változás. ami az abszorpciós arányt illeti. A következő oldalon azt mondják, hogy 60 százalékuk azt gondolja, hogy az administratív terheken, az administratív terhek nem változtak. Nos, a kérdésem a következő. Ezen két tanulmányból akkor melyik az igaz? Melyikben vannak helyes következtetések? Harmadik kérdés, és ez az utolsó kérdésem. Azt hiszem, hogy Bachler úr által felvetett kérdés nagyon fontos. A 13. oldalon felveti a kérdést, hogy mik az elfogadható kockázatok a kohéziós politikával kapcsolatban. De nem válaszol, nem adja meg a kritériumokat, amelyek alapján fel, értékelhetnénk ezen kockázatokat. Ugyanezen oldalon van egy javaslat is, egy felvetés a kritériumok harmonizációjával, a jogosultsági kritériumok harmonizációjával kapcsolatban. Ez egy formális ajánlás. Tudjuk, hogy kilenc jogosultsági követelmény van, és hogy innentől persze egyszerűbb lenne kezelni a programot. De ezen javaslatnak persze vannak hátrányai is, és ezt is figyelembe kell venni. Ezen kívül azt gondolom, hogy nekünk azzal is foglalkoznunk kell, amit a lengyel úr mondott elnézést, elfelejtettem a nevét. Nem eljárási kérdésről van szó. Az eljárások megfelelőek a legtöbb esetben. A kérdés az, hogy ha egy adott összeg, amit X feladatra szántak, valóban lehetővé tette-e az adott összeg, hogy ezen feladatot elvégezzék. És ezzel kapcsolatban várom a választ. Köszönöm. Tisztelt kollégák, még hárman kértek szót, és utána a bizottságnak is megadnám a szót, úgyhogy kérem, hogy minél rövidebben fogalmazzanak. És mondják el, hogy kinek szánják a kérdésüket. Jan Olbrecht következik. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ja może będę mówił po angielsku. Köszönöm. Elnök asszony, angolul fogok beszélni. Először is Köszönjük ezt a tájékoztatást a kutatásra vonatkozóan. Azt hiszem, hogy nem várhatjuk el a szakértőktől, hogy részletes javaslatokkal álljanak elő, hiszen a javaslatok mindig döntések, az ö, meghozandó döntéseket tükrözik, tehát azt a döntések előtt nem lehet meghozni. Azt hiszem, hogy a parlamentben elég érdekes a helyzet. Különösen a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottságban a számvevő székkel egy vitát folytatunk, a számvevőszék bírálja az Európai Bizottságot bizonyos hibák miatt, a parlamenti képviselők összekeverik a hibát a csalással, és még mindig az elfogadhatatlan hibaszintről beszélünk. Tehát a számvevőszék valójában azt kéri a bizottságtól, hogy növelje az ellenőrzést. Ugyanakkor itt van a gazdaságélénkítő terv is, és ott pedig az egyszerűsítésről beszélünk egy és azon időpontban. Itt tényleg arról van szó, hogy ugyanazt a dolgot hogyan közelítsük meg. Hogyan tudjuk egyszerűsíteni a az adott dolgot, anél úgy, hogy közben nagyobb legyen az ellenőrzés. És ugyanakkor a pénzügyi szabályozásról is beszélünk. És ahogy azt a szakbizottság tagja is tudják, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság javaslatát is megkaptuk arra vonatkozóan, hogy a mezőgazdasági és a strukturális alapokon hogyan lehetne egyszerűsíteni. A javaslatok ismertek. Itt lehetetlen ez a kérdés, hiszen két teljesen különböző szakpolitikáról van szó. És a szakértők véleményéből is kiderül elég egyértelműen, hogy két stratégia lehetséges. Az egyik az evolúciós, tehát próbáljunk valamit megtenni, ami túlságosan bonyolult, de lehet, hogy 15 év múlva mégiscsak sikerül ez vagy inkább a revolúciós forradalmi megközelítés, az új pénzügyi időszak elején mindenképpen fel kell tenni a kérdést magunknak, hogy hogyan definiáljuk ezt a shared management fogalmát. Az EU-ban a shared management 27 különböző rendszer koordinációját illeti. Ebből kellene egy ilyen shared management rendszert kialakítani. Egyértelmű, hogy mennyire fontos ez a kérdés. Ami a jogosultság kérdését illeti, ez azt jelenti, hogy szükség van-e harmonizált jogosultságra minden befektetéssel kapcsolatban, vagy legyen mondjuk az európai részre egy jogosultsági rendszer, és legyen egy más jogosultsági rendszer a nemzeti részre. És a kettő egymásnak ellent is mondhat, és ebben az esetben azok, akik pályáznak, teljesen elvesztek ezek között. Következő kérdés. Megbízunk-e a tagállamokban, és mondjuk ne küldjük el nekik a pénzeket, de legyenek ők a felelősek a végrehajtásért, az irányításért és az ellenőrzésért. Vagy ha nem bízunk meg a tagállamokban, a hibák miatt, stb., akkor lehetőséget akarunk nekik adni arra, hogy még jobban ellenőrizzék a dolgokat. Ez is lehetetlen. Mindenképpen dönteni kell. Vagy jobban megbízunk a tagállamokban, Talán majd ezt később ellenőrizni kell, de hogyha nem, akkor a két döntéshozó központ így nem fog működni. Nem lehet harmonizálni az összes pénzelosztó rendszert, hiszen a mezőgazdasági szakpolitikában egészen más összegekről van szó, ott nincsen közbeszerzés. A strukturális alapoknál 27 különböző rendszer működik, és ezeket nem harmonizálták eddig. Tehát azt hiszem, hogy itt a fő kérdést fel kell tenni, hogy mit legyen a shared managementtel, hogyan definiáljuk azt, és hogyha tényleg ezt komolyan vesszük, akkor mit akarunk harmonizálni? A jogosultságot, a közbeszerzést, stb. És hogy mi a valós felelőssége a tagállamoknak. Ha nem, akkor még bonyolultabb lesz a rendszer, még több lesz az ellenőrzés, és a tagállamokra adott felelősséget úgy rójuk rájuk, hogy nem adunk nekik lehetőséget a döntéshozatalra. Tehát nagyobb lesz a tagállami ellenőrzés, a pályázók emiatt és a jogosultak emiatt persze fel lesznek háborodva, és mi is azt látjuk, hogy egyre többen vonulnak ki az EU-s alapokból, mert túlságosan bonyolultnak tartják. Azt mondják, hogy köszönjük, nem, inkább a banktól veszünk fel hitelt, ez túlságosan bonyolult nekünk. Tehát lehet, hogy ez egyfajta revolúciós, forradalmi változás lenne, de politikailag kell ezt a döntést meghozni, utána megnézzük majd az eszközöket is. Valóban beszélni kell a nemzeti biztosítások kérdéséről, de itt az Európai Uniós intézményekben meg kell győzni magunkat arról, hogy vagy megbízunk a tagállamokban, és akkor, amint mondtam, úgy történik, vagy nem bízunk meg, és mindent központosítani szeretnénk itt Brüsszelben. És nem hiszem, hogy ez így sokáig működne. Köszönöm. Oncsik Blasek. Köszönöm. Ugye, és uraim, köszönöm szépen. <clears throat> Nem akarom megismételni azt, amit kollégám Jan Albrecht már elmondott, néhány dologgal kiegészíteném az elhangzottakat, őszintén is nyíltan, hogy kifejezzem álláspontomat. Szerintem az egyszerűsítés azt jelenti, hogy a rendszer olvashatóbb, érthetőbb, következetes terminológiát kellene alkalmazni, következetes módszertant, idejétve a közbeszerzési eljárásokat, és ugyanazokat a kritériumokat kell alkalmazni a kiválasztás során, Nem lehet áfával megspékelt támogatás egyik program esetében, és nem egy másikban. Ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni az engedélyezésnél. Minden egyes projekt esetében tagállamokban és a bizottságon belül ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni, ugyanazokat a kritériumokat kell meghatározni a kifizetéssel kapcsolatban. Minden szabály stabil, állandó kell legyen. Nem akarjuk elrejtenteni a kis projekteket. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy beestünk egy csapdába. Mert ugye a projekteket auditáljuk, auditorokat küldünk akik megszámlálják úgymond a zapszemeket vagy babszemeket, megnézik, hogy valóban arra költik-e a pénzt, amire kapták. Két sokat mondó mondatot hallottunk. Egyiket, azt hiszem a lengyel úr használta, azt mondta, hogy senki sem kérdezte meg, hogy megépítették-e a hidat. És azt hiszem, hogyha a skótok, akik ismertek arról, hogy óvatosan bánnak a pénzzel, tehát hogyha az ő, ők is rogyadoznak az ellenőrzés terhe alatt, tehát akkor ott valami valóban nem jó. A legutóbbi ülésen is hallottunk egy értékelést azon projektekkel kapcsolatban, amelyek a, a szocia, az ESSA hatája alá tartoznak. Ezek a projektek nem teljesítették azt, amit vállaltak. Nem valósították meg azokat a célokat, amelyeket vállaltak. Úgy tűnik, hogy mellé lőttünk a célokban. Tehát az, az ellenőrzés, a projekt ellenőrzés, vagy projekt értékelés az azt a célt szolgálja, hogy a projektek megvalósulnak-e, ha nem valósulnak meg, akkor levonhatjuk a tanulságot, segítenünk kell azokat, akik megpróbálják elérni a célokat, végre akarják hajtani a megfinanszírozott projektek, projekteket, tapasztalatot cserélhetünk, és ugye mindenki érdeke az, hogy sikeresek legyenek ezek a projektek. Az állampolgárainknak, a választópolgároknak azt szeretnénk elmondani, igen, a ti pénzeteket arra használtuk, amire kellett. És lehet esetleg ott a helyszínen kisebb szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végrehajtani, de projekt értékelésről van szó. Nem pedig azt, hogy megszámolják, hogy tényleg mindenki annyi darab valamit vásárolt, amit kellett. Tehát nem hiszem, hogy ez érdekel, tehát nem, nem áll senkinek sem érdekében. Nagyon szépen köszönöm, mondja az elnök asszony. Konkrét kérdésem van a szakértők, illetve a bizottsághoz intézem a kérdést, amint tudják, a bizottság nemrégiben véglegesítette remélhetőleg az úgynevezett compliance assessment eljárásokat, tehát a megfeleltetési, értékelési kritériumokat. Három év van vissza ebből a pénzügyi tervből, három év múlva kezdjük az új. Nem tudom, hogy ezt az új rendszert egyfajta garanciaként lehetne esetleg használni a következő pénzügyi terv esetében. Tehát olyan rendszereket kell kidolgozni, amelyek a tagállamokban kipróbálásra kerültek, és a következő pénzügyi terv alapját képezhetik. Most pedig a szakértő, a bizottság képviselői kapják meg a szót, néhány záró gondolatot, mondatot. Ha kíván valaki mondani, Watson úr. Ami a compliance assessment illeti, <clears throat> én a könnyű kérdést választom, a mi szempontunkból ez az értékelés, ez a mi élet-halál kérdése. Mi azt várjuk a bizottságtól, hogy fogadja -e el az, ami benne van. Reméljük, hogy ezt fel tudjuk használni ezt a rendszert, bármilyen program esetében, amit előre szeretnénk vinni. A 2007 és 13 között időszakra van kidolgozva. Ha 13 után radikális változások lesznek, akkor ezt az értékelő elemző rendszert is meg kell változtatni. Nagyon jó alap ez, de változtatni kell, ha nagy változásokat kíván eszközölni a bizottság általában. Köszönöm, csak reagálva arra a kérdésre, amelyet a görög úr említett, a nevére nem emlékszem, hogy amit mondunk a vélemények kidolgozásánál vagy elemzésénél, tehát ami a felméréseket illeti, igazából korai lenne valódi értékelést adni a kutatásokról. Nagyon nehéz látni, hogy hatása lenne ezeknek a hiba százalékokra. Vannak különbségek a felmérések között, amelyeket Roland Blumeyer hajtott végre, és a miénk között, mások a módszerek, más kérdéseket tesznek fel, de alapvetően az egyik felmérés az irányító hatóságról szólt, a másik az ellenőrző hatóságról, vagy auditáló hatóságról. Ezek ezek különbözőek, de azt mondanám, hogy nagy különbségek vannak az egyéni intézkedések között, és ha meg akarjuk nézni a hatékonyság kérdését, meg kell nézni ezeket az intézkedéseket. Watson kolléga nagyon is fején találta a szöget, amikor azt mondta, hogy az intézkedések nagy része pozitív eredménnyel jár bizonyos administratív területeken. De lehet, hogy nem csökkentik az administratív terhet, de hatékonyak lehetnek, ami az általányokat életi. Nagyon szeretik a irányító hatóságokkal az általánydíjakat, de rövid távon az általánydíjak nagyobb munkát igényelnek, munkaigényesebbek, mint mm, nem. Gregor úr. Köszönöm szépen, én két dologra reagálnék természetesen a és alapok és az agrárpolitikai kérdések nagyon eltérnek egymástól a rendszer szempontból. Én úgy érzem, hogy az agrárrendszer jól megbírkózik a több éves pénzügyi programmal, és az éves elszámolás is lehetséges az agrár ágazatban. Egy másik megjegyzés, én értem hogy a sutás alapok esetében lehetséges ez a változás, de meg kell értenünk, hogy mit jelent valóban. Az agrárágazatban a teljes rendszer auditálás az alap, az agrárszabályok azt várják el, hogy állandóan ellenőrizzük az akreditációs elvárásokat, negyed évente kell a fizető, kifizetőhatósággal találkoznom, hogy megfelelnek-e az adott programok a kritériumoknak, is vannak az éves jelentések az akkreditációs lehetőségekről. Megkérdeztem a bizottsági kollégákat, mit jelent az akkreditáció. Ez egy adhok folyamat, mondták a régió főigazgatóság tagjai, tehát úgy tűnik, hogy nem teljes a következetesség, és ami a pénzügyi rendelet, költségvetési rendeletet illeti, a bizottság bármely szerepét ágazat specifikus szabályok határoznak meg, de azt kérdezem, hogy miért? Az agrárfőgazgatóság miért fogadja el a nemzeti akkreditációt, a regionális főigazgatóság viszont nem. Tehát a, a két főigazgatóság miért ennyire eltérő? Igen. Két dologra reagálnék, amire nem kaptak választ, ami az auditorokat illeti, hogy mit auditáljanak. Előző életemben auditor voltam, auditornak nagyon könnyű számokat, számlákat ellenőrizni. Nem olyan könnyű az auditornak eredményeket mérni. Hogy például hány képzőhelyet alakítottak ki. Ez egy másfajta módszertant igényel, egy másfajta mentalitást, és másfajta auditort. Tehát a nem, tehát nem könyvelés és számok, ami fekete-fehér, az eredmény az sokkal képlékenyebb, tehát egy szoftosított változata a könyvvizsgálásnak. Én úgy gondolom, hogy <laughs> kutyát csóválja a farok, és nem fordítva, nem lehetne egyszerűen azt mondani, hogy nagyon sok ellenőrzés van itt, tudom nehéz, de hát ez egy nehéz kérdés még mit akarnak tőlünk? Még mit akarnak? Mennyit fizessünk? Mennyit adjunk ki annak érdekében, hogy az önök állandó értékelési nyomásának megfeleljünk? A kis változások azok jók, nem kell radikális főigazgatósági intézkedéseket bevezetni, azért mert náluk alacsonyabb a hiba százalék. Tehát nem azt jelenti, hogyha a struktúrális alapokat az agri szemszögéből értelmezzük, akkor nem biztos, hogy kisebb lesz ott a hiba százalék. Tehát lesz egy tanulási folyamat. Marek Kalupa, nem? Blomeje úr? Peter Belkov. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a szakértőknek, a képviselőknek, a bizottság eh, tagjainak. Ez egy nagyon érdekes eh, vita volt, és nagyon figyelmesen hallgattuk a vitát. Két dolgot szeretnék elmondani. Először, ami Blómeyer úrat illeti, az elmúlt két évben nagyon is intenzív folyamatok, tárgyalások, konzultációk zajlottak a tagállamokban, regionális szinten szakértőkkel. És ezt munkacsoportok és más formában végeztük el, és nagyon sok kis problémát meg tudtunk határozni, ami a politikákat jellemzi. El kell mondanom, hogy elég erős üzeneteket fogalmaztak meg szakértők tagállami szinten és regionális szinten, de az evolúciót emelték ki a revolúció helyett, tehát az egyszerű fejlődés, a robbanásszerű fejlődés helyett. Szeretném megmondani, hogy mi az, ami nem működött jól. Több területen meg kell néznünk, hogy hogyan lehet észszerűsíteni, egyszerűsíteni. És el fogunk készíteni majd javaslatokat a kohéziós jelentés keretében. Ha megengedik, egy nagyon fontos gondolatot közölnék önökkel, egy sokkal inkább célzott kockázat megközelítésre van szükség. Az egyik üzenet, amit rendszeresen hallunk, ahova pénzt tesszük, nem mindig ott van a kockázat. Tehát, ha úgy tetszik, a nagyobb arányosság és nagyobb differenciáció, differenciálás lesz a jövő kulcsa. Reagálva a compliance assessment kérdésre. Azt hiszem, az egyik gondolatunk az, hogy a jelenlegi rendszer, ez a megfeleltetés vagy megfelelési rendszer a jövőben is tartható-e, a kolléga említette, attól függ, hogy az egész rendszert mennyire változtatjuk meg, attól függ, hogy ezt a megfeleltetési értékelési rendszert is meg kell változtatni. Folytattam tárgyalást tagállamokkal ezzel kapcsolatban. Alapvetően pozitívan reagáltak a tagállamok, úgy gondolták, hogy ez a compliance assessment, tehát megfelelési értékelés, ez egy jó rendszer, ami a pénzügy, a költségvetési rendeletet illeti. Nagyon sok aggodalom övezi ezt a rendeletet, hogy átvennénk az agri rendszerét a regi rendszerbe. Mi nem így gondoljuk, tehát a regionális főgazgatóságon úgy gondoljuk, hogy az agrárrendszer néhány eleme segítségünkre lehet a jövőben. Ha megengedik, egy példát emelnék ki. Ez az éves elszámolás lenne. Mi úgy gondoljuk, hogy két potenciális előnye van ennek a rendszernek. Az első előnye jelenleg mi és a kötvezényezettek, nekünk várnunk kell a programozási idő végéig, kettő és fél három évet kell várni, a program végét meg kell várni, annak érdekében, hogy végleges zárásra sor kerülhessen. A végleges lezárás tíz év is lehet. Van egy olyan előírás, miszerint a számlákat, a könyvelést több éven keresztül meg kell őrizni. Úgy gondoljuk, ha egy sokkal inkább éves alapú elszámolási rendszer lenne, hogy megnézzük a pénzt, megele- megnézzük, rendben van. Azt hiszem, hogy ez mindenkinek az életét megkönnyíteni, ez az éves alapú megközelítés. És azért a valóságot sem szabad szem elől téveszteni, ahogy a bizottság e, beszámol a parlamentnek, hogy ez éves folyamat. Évente számoltatja el a parlament a bizottságot. Meg kell néznünk, hogy mi a bizottság hogyan tudjuk elmagyarázni a parlamentnek, a költségvetési hatóságnak, a parlamentnek és a tanácsnak, hogy mi történt a tagállamokban. És szerintem itt egy sokkal egyszerűbb biztosítási rendszert lehetne kidolgozni. Az agri rendszerből lehetne átvenni. Van egy csomó agrár ágazati elem, amely nem működik a mi esetünkben, hiszen a rendszer természetéből adódóan vannak különbségek de nem szabad mindent elutasítanunk, csak azért, mert az agrárágazat más, de a regionális. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Mindannyiunk nevében szeretném azt elmondani, hogy nagyra értékeljük az, ön elképzelé, az önök elképzeléseit, értékelését. Azt hiszem, hogy van mind gondolkoznunk, van mind rágódnunk a következő pénzügyi terv előkészítése kapcsán és azt hiszem, hogy világosan kiderült mindenki hozzájárulásából, mindenki eladásából, a felvetett kételyekből, aggodalmakból, a regionális bizottság részéről. Nyilván eltérő nézeteink is vannak, de azt hiszem, hogy nagyon sok minden függ a tapasztalatoktól, a végső felhasználóktól, a különböző szereplőktől, ami az auditor és az irányítóhatóság véleményét illeti, ott is azért vannak különbségek. Másként értékeli az irányítóhatóság, másként az auditáló hatóság a helyzetet. De azt is nagyon világosan megértettem önök által, hogy minden megoldás jár költségekkel és előnyekkel is persze, megfelelő egyensúlyt kell teremteni ebben a folyamatban. Beszéltem erről a vitánk legelején. Még egyszer köszönöm szépen, és azt kérjük a bizottságtól mindannyian, a politikának vannak olyan elemei, amelyek változatlanok maradnak, a környezetvédelmi hatástanulmány például ez változatlan marad, aztán vannak más eljárások, például az állami támogatási rendszerek kérdése, a jóváhagyás, a különböző bizottsági szolgálatok jóváhagyhatják ezeket az állami támogatási rendszereket. Tudjuk, hogy mennyi időt vesz igénybe. Nagyon sok késlekedéshez vezethet ez az egész rendszer. Hogyha a bizottság esetleg saját házatáján is körülnézne, hogy megnéz, hogy hogyan lehetne a folyamatokat leegyszerűsíteni, akár egy évvel, néhány esetben szerintem van, lenne erre lehetőség a projektek jóváhagyásánál. Nos, ezzel szeretném lezárni ezt a vitát. Nagyon szépen köszönöm a résztvevőknek a hozzászólásait. Reméljük, hogy a következő évek során többször találkozunk, amikor konkrét példákat vitatunk majd meg a szabályozási kereten belül. Köszönöm szépen! Something like this? Kedves kollégák, esetleg jeleznénk egy kis tapsal a nagyra értékelésünket, most pedig rátérünk a következő napi rendi pontra, a négyesre, amely szavazás lesz, és mint mindig azt szeretném önöktől kérni, nézzék meg, hogy működnek-e a szavazókártyák és szavazókészülékek. Jó, akkor esetleg nézzük meg, akkor a, vit- a szavazást megnyitom, Kérem, most teszteljük a rendszert, kérem szavazzanak. Uh, the vote is close to be closed. A próbaszavazást lezárom. Nem, még nincs lezárva a próbaszavazás. A próbaszavazás még tart. Ketten még nem szavaztak. Is everything functioning? Yes, yes, Ms. Berger. No, I'm sorry. Na most minden. Elvesztettem a szavazókártyámat, tehát kézfeltartásra szeretnék szavazni. Akkor lezárjuk a próbaszavazást. És elkezdjük a négyes ponttal a bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzés 8-as módosítő kitámogatja. Ellenzi. Tartózkodás tehát többséget kapott, bár nem mindenki szavazott. Now 11. Between 8 and 11 we can vote. Okay, we vote, dear colleagues. We start... Kedves kollégák, akkor a négyes pontról szavazunk, a 8, 9, 10, 11-esről ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadva. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 14-15-16-osban csoportban szavazhatunk mellettük, ellenük, tartózkodásuk elfogadtuk. Egyes módosító, na várjunk csak, mondja az elnök, várjunk, várjunk. Igen, az egyes módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes módosító. Kedves kollégáim, egész a végig egyben szavazhatunk a kettes és a hetesről tömbben tavaszhatunk mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Most pedig név szerinti szavazásban az egész eh, véleménytervezetről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. negyvene mellette, egyen ellene. Gratulálok annak, akinek gratulálni kell, most egy bonyolultabb szavazásra térünk rá, ez az ötös pont, az új fenntartható gazdaságban rejlő foglalkoztatási potenciál feltárása. Ez egy bonyolult, hosszú szavazás lesz. Kezdjük az egyes kompromisszummal mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Egyes módosító első része mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette. Kérem kollégák, szavazzanak, tegyék fel a kezüket. Tehát a kettes módosító, kettes kompromisszumot kitámogatja mellette. Mondom, a kettes módos kompromisszumról van szó. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes módosító Három részre osztottuk, az első részről szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodása elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás. Ezt nem fogadtuk el. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás nem kapott többséget. 14-es módosító ki van mellette? 14-es mellette, ellene. Tartózkodás. Hát én ezt nem tudom. Azt hiszem, hogy most igazán ellenőrizni kell, tehát a 14-es módosítóról géppel szavazunk. The vote is closed. 25 in favor, 16 against. So it's... 25-16 ellenében elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum, mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 23 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24 mellette, ellene tartózkodás. Úgy látom, hogy elfogadtuk, de hát talán ellenőrizzük le. Nem, elfogadtuk, tovább megyünk. Ötös kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 29-es mellettem ellene tartózkodás. Elfogadtuk szerintem. Tehát a 31-esről szavazunk most. 31-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. bocsánat, a 31-es szóbeli módosítással. Tehát a 31-es. Senki nem ellenzi a szóbeli módosítást? Akkor nézzük megint a 31-est módosítással mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 33-as, mellettem. Ellene tartózkodás, elfog. elfogadtuk. 35-ös, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 38 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Now 39. 39-es mellette. 39-es tehát mellette. A nyelvi módosítóról nem szavazunk, mondják szakértőim. Azaz pontosabban a 39-es a nyelvi módosítással. Tehát a 39-esről szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40? 40 mellett. Vagy 41? Talán. Mindezt az elnök mondja, persze nem a tolmács. 41, nem, 41, 41-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 51 mellette tehát az 51-esről szavazunk, az 51-esről kitámogatja, ki ellenzi, kitartózkodott. Elutasítottuk, 52-es, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt elfogadtuk. Most pedig a véleménytervezetről egészében szavazunk, név szerinti szavazás, melyet meg is nyitok. Vote is closed. Plus one. So it's 41 to 2. 40 mellette, ketten ellen egy tartózkodással. Köszönöm szépen, ezzel befejeztük a szavazás. Gratulálok annak, aki itt az illet. Tovább is lépünk a következő pontra, a hatos napi rendi pontra. Madeira és az Azori szigetekről van megint szó. Ma vitázunk, és emlékeztetek, hogy még nyitva van a határidő, még nincsen határideje módosítók benyújtásának, hiszen emlékeztetek rá, hogy újabb konzultáció szükségességet hangsúlyoztuk a Lisszaboni szerződés hatályba lépése okán. És azért, mert a delegált jogszabályokról egy új cikk ér lép hatályba, és ezért a bizottsággal konzultálni kellett. Hm, ez most megtörtént. Azt reméltük, hogy módosítók nélkül tovább tudunk lépni, azonban a jogi szolgálatunk tájékoztatott, hogy itt egy precedenst hozunk létre, miszerint, hogy módosítókat is benyújthatunk, ezért van szükség a mostani folyamatra melynek célja az, hogy a parlamentet a jövőben is informálják. Mondom, precedens teremtünk, akkor, amikor a jogalkotói szabályokat módosítja a bizottság, illetve a tanács speciális jogalkotási folyamatban fogadja el őket. És ezekben az folyamatokban is konzultatív jogunkkal szeretnénk élni, ezért tehát három módosítót nyújtottunk be, amely épp ezen elvárásokat vázolja körül, mégpedig, hogy a jövőben konzultáljanak velünk. Nem tudom, hogy kérje valaki a szót ebben a kérdésben. Tessék, parancsoljon! Muito obrigado, Sr. Presidente. Eh, antes de mais, em primeiro lugar, queria sobretudo agradecer o seu... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is meg szeretném köszönni, hogy ilyen elkötelezetten törődik ezzel a kérdéssel. Nagyon fontos az azeri szigetek és Madeira lakosságának ez az ügy. nem ment egyszerűen ennek a jogszabálynak az elfogadása. És a tanács és a bizottság nem fogadta el a módosítóinkat, és így jöttek végül, jött végül is légre e szabályok csomagja. Több versenyképességet szeretnénk elérni Madeirában és az Azori szigeteken a szabadkereskedelmi, e két szabadkereskedelmi területem, és ki szeretnénk bővíteni a szabadkereskedelmi szabályokat nem csak a mezőgazdasági, hanem az ipari termékekre is. Nos, a bizottság és a tanács meglehetősen logikusan érveltek. Nem akarom azt mondani, hogy skizofrénes, skizoid módon, tudathasat módon reagáltak volna. Hiszen én magam ott voltam, mind Brüsszelben is, mind a Kanári-szigeteken, ahol tanácskozások folytak, és ahol az új stratégiát vázolták körül. Áma, Hiába hozunk jó szabályokat, hogyha ezek nem szolgálják az emberek érdekét. Vizsgáljuk meg a költségeket. Abszurd, de nem is nagy, hanem abszurd összegről van szó. Ez nem egy nagy összeg. Tíz évre elosztva különösképpen nem sok. Egész egyszerűen csak jelezni akarnám, hogy meglehetősen elfogadhatatlannak tartom, hogy a bizottság és a tanács a kérdéssel foglalkozott de remélem, hogy mi hamarabb megoldásra tudunk jutni azért, hogy előre jussunk, és remélem, hogy javaslatom ez irányba mutat. Kérje más is a szót. Hadd foglaljam össze. A 28-áig, június 28-áig lehet benyújtani a módosítókat, és a júliusi szakbizottsági ülésen szavazunk. Köszönöm szépen kollégámnak is a részvételét, és tovább lépünk a hetes napi rendi pont taglalására. Kedves kollégák, mint tudják, a munkacsoport és politikai tanácsadóink az elmúlt napokban nagyon intenzíven dolgoztak, még ma is, és máma a koordinátorok szintjén az állásfoglalást összefoglaló anyagot véglegesítettük, és ezt az anyagot, ha még nem is véglegesítettük, de minél hamarabb véglegesíteni fogjuk, azért, hogy aztán a regi szakbizottság júliusi első ülésén megerősíthesse ezt. Ennyit akartam mondani erről a kérdésről és remélem, hogy a koordinátorok a szakbizottsági ülés után itt maradnak. Hogyha más nem kéri a szót, de tessék, parancsoljon Angóra úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövidre foghatom magamat, és csak egy nyilatkozatot szeretnék adni. Ma délben nyomon követtem a koordinátorok ülését, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon átfogó munkát végeztek a frakciók. Mi a GUE részéről nem vettünk részt a munkacsoportban, illetve a koordinátorok ülésén, hiszen sajnos ezen szöveg kidolgozásában három oknál fogva nem tudunk részt venni. Egyrészt ez a szöveg